ez az ülés interneten is nézhető, illetve papírmentes ülést tartunk, tehát a dokumentumok papíron nem lesznek kiosztva. A szeptember 5-i ülés jegyzőkönyvét körbeküldtük. Hogyha nincs kifogás a mostani ülésünk végéig, akkor elfogadottnak tekintjük. Az első napi rendi pontunk a tájékoztatás a három oldalú egyeztetésekről és egyéb eseményekről. Ezért az én tisztem, hogy friss információkkal szolgáljak az első három oldalú tárgyalásról. Az ellenőrzések a fegyverek szerzésével és birtoklásával kapcsolatban ez a lőfegyverekről szóló irányelvvel kapcsolatos. Hadd mondjam el, hogy mi történt az első ülésen, amire 27-én kedden került sor. És köszönöm minden képviselőnek, aki a szakbizottság öm, tárgyaló csoportjában részt vett, illetve annak a képviselőnek is, aki elnökölt ezen a három oldalú tárgyaláson. Rövid eszmecserét tartottunk, és ebből kiderült, hogy a tanács és a parlament is már elfogadta a saját álláspontját ez ügyel kapcsolatban. A három fél a parlamenttel együtt e, megemlítette, hogy eltökélt, hogy annyira hatékonyan dolgozzunk, amennyire csak tudunk, hogy a lehető leghamarabb megállapodásra tudjunk jutni. Az Európai Bizottság megosztotta velünk a legfrissebb információkat a deaktivációs rendelettel kapcsolatos munkacsoporti ülésről, ami hétfőn volt. Azt mondták, hogy van haladás, de különböző megközelítések vannak az egyes tagállamok részéről, különösen az öntvénykészítés tekintetében. Úgyhogy a kezdetben azt mondták ez a deaktivációs irányelv vagy rendettel kapcsolatban, hogy minden módosítót, amit tavasszal fogadtak el, támogatni fognak tudni, de világossá tettük, hogy ennek a rendeletnek azzal a munkával párhuzamosan kell elfogadásra kerülnie, amit magával a rendelet, az irányával kapcsolatban végzünk, hiszen a rendelet már április óta érvényben van, és hogyha végrehajtási problémák vannak vele, akkor nagyon fontos, hogy ezeket hamar megoldjuk. Azt mondták, hogy megpróbálják majd ösztönözni a munkacsoportot, hogy gyakrabban ülésezzen, de amúgy is rendszeresen üléseznek. Aztán a tárgyalás menetrendjéről beszéltünk. Néhány hét múlva lesz tehát egy újabb háromoldalú egyeztetés. Ezután azonosítottuk a fő politikai pontokat és a fő megvitatandó pontokat technikai szinten is. Majd megállapodtunk, hogy nyolc kulcsfontosságú politikai pont van. Az egyik a jelzések, adat, csere, engedélyezés, orvosi engedélyek, deaktiváció. Az A és B kategóriát tartalmazó első melléklet az egyik a kivételeket, az átültetést tartalmazza. Aztán hat területet is azonosítottunk, ahol úgy gondoltuk, hogy a parlament és a tanács álláspontja közel áll egymáshoz. A vészjelző és jelző fegyverekkel kapcsolatban még további munkára lesz szükség, illetve a igazolványal kapcsolatban, amivel lehet lőfegyvert tartani, ezekre majd visszatérünk majd, illetve a munkacsoport is fogja tárgyalni, hiszen ezeken a területeken is vannak hasonló, egymáshoz közel álló megközelítések. Jól haladtunk tehát, és részletekbe menő vitát folytattunk ezekből, ezekről a témákról, de ahogy minden három oldalú tárgyalás esetében ez igaz, semmiben nem lehetünk biztosak, amíg még mindenben meg nem állapodtunk, de úgy látom, hogy tudjuk majd közösen alakítani a parlament és a tanács álláspontját, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáim is szeretnének hozzászólni. Először Anna Maria. Köszönöm szépen, mint a néppárt árnyék előadója, szeretném azt mondani, hogy nagyon örültünk annak, hogy elkezdődött ez a három oldalú tárgyalás, és ahogy Viki is mondta, világos volt, hogy mind három oldalnak megvan az akarata, hogy konszenzusra jussunk lényegi különbségekből nem volt sok a parlament és a tanács között, és úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy világos megfogalmazást találjunk, hogy a bizonytalanságokat és a zavaros részeket kigyomláljuk, és jogbiztonságot tudjunk biztosítani. Az IMCO által a nyáron elfogadott szöveg jó E, egyensúlyt képez, és nagyon jó alapja a tárgyalásoknak. Köszönöm. Még egy dolgot kellett volna említenem, mondja az elnök asszony, az az, hogy az Európai Bizottság reagált a leveleinkre. És e, most vizsgáljuk az általuk írt nagyon részletes információt. Hogyha már más nem kíván ez a ponthoz hozzászólni, akkor tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Ami nem más, mint a fogyasztók állampolgársága lakóhelye vagy letelpedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése belső piacon, a jelentéstevő Róza. Tun, úgyhogy azonnal át is adom neki a szót. Um, thank you very much, uh, Vicky. Um... Köszönöm szépen, Viki. Nagyon nehéz volt bejutni a parlamentbe. Biztos vagyok benne, hogy vannak még néhányan, akik um, nem tudtak uh, ideérni, a metró sem működött rendesen, biztos, hogy sokan megakadtak a forgalomba. ma egy rendelettervezetről beszélünk, amely a geoblockingról szól, illetve a arról szól, hogy hogyan diszkriminálják a fogyasztókat a lakóhely szerint, a tartózkodási hely szerint, illetve egyéb földrajzi tartózkodás szerint. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk erről a fájlról, erről a témáról. Nagyon fontos, hogy helyesen, megfelelő módon közelítsünk ehhez a témához. Ebben az összefüggésben nagyra értékelem a hatástanulmányt, amelyet az Európai Parlament kutatószolgálata készített, készített illetve a Felice Simonelli által készített tanulmányt is, amely nagyon fontos számunkra a fogyasztókkal szembeni diszkrimináció elleni küzdelemben. Ez a két téma, ez a két dokumentum, itt ki van téve, és mindenkit arra bátorítok, hogy nézzék ezt meg, nézzék ezt, tehát nagyon sok érdekes információt tartalmaz. Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy az Európai Bizottság ezt a javaslatot felvette a témák közé. A javaslat egy a szolgáltatások és áruk korlátozott mm, körére vonatkozik, és megtiltja a diszkriminációt a nemzetiség, illetve a tartózkodási hely szerint. Emellett megtiltja azt, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés blokkolják, illetve hogy ne fogadják a fizetést. Egy kicsit szeretnék koncentrálni ennek a rendelettervezetnek a céljára. A válság idejében biztosítani kell a fogyasztók számára, a polgárok számára azt, hogy nem felejtettük el eh, azt, hogy mi az, ami összeköt bennünket. És ez pedig a belső piac nagy részben, ami összeköt bennünket ez legalábbis kézzel foghatóan összekapcsol bennünket. Mindegy, hogy hol él az ember, milyen nemzetiségű, mindenkinek egyforma bánásbódban kell részesülnie. Ezzel a rendelettel Európa üzenetet fog küldeni, és azt szeretném, hogyha ez az üzenet pozitív lenne. Biztos vagyok benne, hogy minden kollega, aki a belső piaci bizottságban dolgozik, mindenki számára fontos ez és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a határokat megszüntessük, amelyek még mindig elválasztanak bennünket a belső piacon. Egy közös térség nélkül, amelyen könnyű az árukat, szolgáltatásokat eladni és vásárolni határokon túlmutatóan, és ahol a határoknak nincs jelentősége. Tehát, hogyha nem hozunk létre egy ilyen térséget, akkor elveszítjük a versenyt. Harmonizálni kell a szabályokat. Nem vagyok hajlandó elfogadni azt az érvet, hogy várnunk kell az online szerződésekről szóló szerződ, jogszabály megkötésére, vagy a copyrightról szóló jogszabály megkötésére. Nem. A geoblockinggal kapcsolatban párhuzamosan kell dolgoznunk, Ezeknek is a célja az, hogy harmonizálják a piacot. Nagyra értékeljük azt a javaslatot, amelyet az Európai Bizottságtól kaptunk. Be kell valljam mindemellett, hogy ez jó, érdekes, de nem ideális. Nagyon sok ülésen vettem részt, amióta ezt megkaptam, több konferencián is részt vettem, meghallgatáson is. Múlt héten például uh, úrral, Julian Rede is itt van, ő is ott volt egy konferencián. A digitális belső piacról szólt ez Kopenhágában. Kiválóan megszervezett eseményről volt szó, van szó. A Dán kereskedelmi kamara kész, ö, szervezte ezt, és nagyon érdekes egyéb viták is voltak, például a geoblockingról, és ott azt hallottam a egyes kereskedőktől, akik teljesen indokolt álláspontokat mutattak be, és nagyon aggodalmuknak tettek aggodalmuknak adtak hangot a javaslat tervezettel kapcsolatban. Olyan szabályokat kell hoznunk, amelyeknek nem nehéz megfelelni. Ez nem lenne realisztikus. De hogyha fogyasztókkal beszélünk, vagy dán fogyasztókkal, ők azt mondták, hogy a javaslat túlságosan szűk körül, és a copyright alá tartozó digitális tartalomra is kellene, hogy foglalkozzon, vonatkozzon, illetve a határon átnyúló szállítások kérdése, felelősség kérdését is felveti. A két dolgot, a két oldalt közelebb kell hozni egymáshoz. A kereskedőket, vagy a kín, a szolgáltatókat meg kell hallgatnunk, meg kell próbálnunk a kéréseiknek megfelelni, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a feladatunk egy harmonizált térség létrehozása, amelyben egyszerűbb és biztonságosabb a vásárlás. Számos téma felmerült, például ennek a javaslatnak a kapcsolata a versenyjoggal és a szolgáltatási irányelvvel. A felelősség kérdése, a visszavonási határidő, visszalépési határidő, vagy azokat terül, azok mm, esetek, amikor nincs a határon átnyúló szállítás, de a termék egy másik országban áll rendelkezésre, nem ott, ahol a szolgáltató vagy a kínáló mm, székhelye rendelkezik. Emellett szeretném hangsúlyozni, hogy a munkánkban nagyon fontos a hatály tisztázása. Alaposan elemezni szeretném a hatályt, ezt megvizsgálni, megbeszélni önökkel, és mm, meg, el, mm, megmagyarázni, vagy megérteni azt, hogy miért csak a szolgáltatás irányelv hatája e, merül itt fel. Miért kellett ezt a negyedik cikkben még szűkebbre szabni? Egy átfogó megközelítést kell e, választanunk, és megnézni, hogy más ágazatokat, cukor vagy más ágazatokat miért kell máshogy kezelni. A, a telekommunikációs távközlési ágazatban már a geoblockingról született szabályozás. Én véleményem szerint meg kell vizsgálni minden lehetőséget, hogy biztosítsuk azt, hogy a jövőben is megállja a helyét ez a jogszabály. Másodszor van itt egy kérdés, a passzív értékesítés témával kapcsolatban, illetve a, azzal kapcsolatban, hogy az eladó van-e kereskedelmi kapcsolata azzal az országgal, amelyben a vásárló székhelyen, lakhelyen rendelkezik? Ez nagyon fontos téma az értékesítők számára, és én megértem az ő aggodalmaikat. Ezeket az aggodalmakat már gyakran kifejezésre juttatták, és teljesen világosan tették ezt. Tudni akarják azt, hogy mely, tagáll, mely tagállam jogrendjének kell megfelelniük. És egy kicsit mm, a hagyományostól eltérő megoldásokon is kell gondolkodnunk, és nem szabad aláásnunk a Róma 1-es rendeletet sem, és jogbiztonságot kell teremtenünk az kereskedelem számára. Hamarosan lesz egy árnyék jelentéstevői ülés, és rendszeresen eszmét cserélünk a témáról. November 14-én, eredetileg 29-ét javasolták, de minden esetre lesz tehát egy 14 -e lesz végül egy munkacsoporti ülés a digitális belső piacsal kapcsolatban, és ez a geoblocking legaggasztóbb témáival fog foglalkozni. Időközben folytatom a találkozókat az érdekelt felekkel, hogy megállapítsuk azt, hogy mely geoblocking gyakorlatokat lehet indokolni, indokoltnak tekinteni. Decemberben fogom benyújtani a jelentéstervezetet. Várom mindenkivel az együttműködést, főleg az árnyék jelentéstevőkkel a témában, és biztos vagyok benne, hogy nagyon gyümölcsöző eredményekre jutunk majd. Köszönöm szépen! I feel as if I'm about to get Someone Egy kicsit úgy érzem, mondja az elnök, mintha engem geoblokkolnának mindjárt. Jelentéstevő, úgy tűnik, hogy valaki szándékosan zavarja az ülést. Blocking us here, but we will not allow it. Nem engedjük, hogy blokkolják az ülésünket. A szociáldemokrata frakció megadom a szót Hozi eh, asszonynak. Köszönöm szépen, Viki. Ez egy nagyon érdekes javaslat, igen, a, főleg a digitális belső piac szempontjából. A diszkrimináció megszüntetése, az akadályok megszüntetése, ami megakadályozná egyébként a határon átnyúló vásárlást. Ez nagyon fontos javaslat tehát, Persze vannak azért olyan témák, amelyekben, amik nem elfogadhatók, különböző árak, ugyanazért a szolgáltatásért különböző országokban, illetve attól függően is különböző árak lehetnek, hogy az ember melyik, a határ melyik oldalán van, mikor, hol van iskolai szünet, például a Disney parkban ettől függően állították meg, állapították meg az árakat. Azt gondolom, hogy óvatosnak, elővigyázatosnak kell lenni a hatályt illetően, különös tekintettel olyan, arra, hogy ez egy olyan ágazat, amelyel kapcsolatban erősíteni kell a területi e, jelleget. Persze én értem a kulturális ágazat, illetve a kreatív ágazatnak a meg e, e, aggodalmait. Manapság a kulturális termékek kiválóan tudnak mozogni, és gyakran itt az árak meghatározásában a területi jelleg nagyon fontos szerepet játszik. Gyakran azonban a, ezeknek a termékeknek az ára, az ellenértéke nem jut el a kínálókhoz, hanem a közvetítőknél marad digitális térben. Nagyon fontos beszélni a, szele, a szellemi tulajdonjogról, a um, hatály kérdéséről, stb. Ami a eh, jogszabály hatáját illeti, ez egy érdekes kompromisszum, a szolgáltatások irányelv hatáját vették alapul. Ez a rendelet gyakran eh, akodalmakat vet fel az ágazatban, a szolgáltatók nyújtóiban is, akik esetleg úgy gondolják, hogy az egész Európai Unióban, az egész területen mindenütt egyformán kell szolgáltatást nyújtaniuk, a piacnak azon a területein is, amelyre még nem igazán készültek fel. A rendelet persze nem e, írja elő az, hogy kötelező lenne Európában mindenhol e, szolgáltatást nyújtani a szolgáltatók számára. E, egyes nyújtók, illetve kereskedők számára ez kifejezetten problematikus lehet. Meg kell figyelni, hogy milyen köteles, kötelezettségeket rovunk a kereskedelemben résztvevőkre. Lehetnek ezek olyanok is, amelyek aránylanok lehetnek. Egyes vállalkozások kifejezetten félnek ezektől az kötelezettségektől, másodszor pedig, ami a jogbiztonságot illeti, Persze, mindenképpen fontos, jó dolog tisztázni a dolgokat a diszkrimináció, az átláthatóság tekintetében, de persze vannak már például a szolgáltatás irányelv olyan jogszabályok, amelyek ezt megteszik. Egy kicsit túl lehet menni a szolgáltatási irányelv rendelkezésein, amely egyébként már ma is tartalmaz olyan elemeket, amelyek a diszkrimináció ellen, eh, ellenességet eh, támasztják alá. Nagyon világosan kell eh, fogalmazni a távolról nyújtott szolgáltatások témájában, meg kell vizsgálni, hogy mely az hatályos jog, a fogyasztókat hogyan védik, milyen rendelkezések vonatkoznak az online szolgáltatók számára. Itt is tisztázni kell azt, hogy hogy ne e, terheljük a szolgáltatókat, illetve a termékek felkínálóit olyan terhekkel, amelyek nem arányosak, vagy nem elvárhatók. Azt gondolom, hogy mindannyiunk érdekében áll gyorsan előrelépni a témában, a parlamentnek fontos, hogy legyen lehetősége arra, hogy elmondja a véleményét, a tagállamok munkáját alátámassza. Én nagyon fontos a mi szakbizottságunk és a parlament számára az e-, belső piac, illetve a digitális belső piac témájában az előrelépés. Úgyhogy nagy figyelemmel kísérem ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anlin van Bust következik. Köszönöm szépen, Viki. A jelentéstevőhöz hasonlóan már elhangzott, elmondta, hogy tehát a jelentéstevő is elmondta, hogy részt vett egy találkozón, sok emberrel találkozott, ezt én is megtettem, és őszintén el kell mondanom, hogy amit olvasok és amit hallok azzal kapcsolatban, egy kicsit aggódom aggódom attól, hogy olyan jogszabályokat hozunk, amelyek nem járnak igazán kifejezetten előnyökkel a fogyasztók számára, illetve a kereskedelmi, kereskedelmi részvevők számára. Az Európai Bizottság természetesen lehetővé akarja tenni, hogy Európában mindenütt mindenki vásárolhasson, vagy értékesíthessen. Ezt többen is mondták, hogy ez fontos lenne, hogy a vállalkozások minél több országban, minél több fogyasztóhoz jussanak el a termékeikkel. Több mint 500 milliós piacról van szó, ez világos, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, de azért a valóság bonyolultabb. Már most nagyon jó lehetőségeik vannak a vállalkozásoknak, bevásárolni. Na most vegyünk például konkrétan egy magyar céget, amelyet arra kényszerítenek, hogy hogy Hollandiában értékesítsen. De most nem csak, hogy a holland joggal kell megismerkednie, de akár nyelvi problémái is felmerülhetnek. Hogyan kommunikáljon a magyar cég a holland fogyasztókkal? Aztán a Róma egy rendelet is arra kényszerít mindenkit, hogy a a holland fogyasztók számára a holland jogot alkalmazzák, hogyha valami vitára kerül sor, vitás ügyre kerül sor. Ez tehát nagyon nagy kockázatokat jelenthet, költségeket is jelenthet a KKV-k számára. Ez részben lehet, hogy az lesz az utolsó csepp a poharukban. Azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra is, egy dologról nem elfeledkezni. Ez a javaslat, amit a geoblokkolásról akarunk most elfogadni, ez ne essen két részre, nem szabad megengednünk azt, hogy olyan dolgok legyenek benne, amelyek más jogszabályokkal nem összeegyeztethetők, online értékesítés, digitális tartalmak, stb. Egy pontos téma, ami a geoblokkolást illeti, ebben az szerepel, mégpedig teljesen jogosan, hogy kötelező értékesíteni, de a fogyasztónak kell fizetnie a szállítási költséget. Az online értékesítés javaslatban az szerepel, hogy hogyha a fogyasztó kapott egy olyan terméket, amely hibás, akkor az eladó költségeire küldheti ezt vissza. De ez a kettő nem egyeztethető össze, nem kényszeríthetjük az értékesítőt, az eladót arra, hogy bárhova a saját költségén küldjön ki árukat, de közben, hogyha hibás áru érkezik, akkor mégiscsak az eladó költségén kell, hogy tudja visszaküldeni a fogyasztó a hibás árut. Úgyhogy ez elég nehéz. Jó, szándékaink vannak, jók a szándékok alapvetően, amelyek alapján a geoblockingot próbáljuk elemezni, de nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy elrettentsük attól a cégeket, vállalkozásokat, hogy online értékesítsenek. Nem csökkenteni akarjuk a piacot, növelni akarjuk a piacot. Egy lehetséges megoldás, ez, amit itt most felvetnék, az Európai Bizottság is jelezte ezt, hogy egy kereskedő bizonyos objektív körülmények között megteheti azt, hogy nem szállít. Ebben vannak lehetőségek, legyen szó például nyelvi elvárásokról, nyelvi követelményekről, és ezen az alapon elég sok lehetőség merül fel. Ami pedig a rerouting problémáját illeti, ahogy az Európai Bizottság nevezi, Hát itt vannak Európában már olyan esetek, ami, amik már e, amik működnek. Az értékesítést, a vásárlást, a fogyasztást egyszerűbbé kell tenni Európában, de nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad olyan törvényeket hoznunk, jogszabályokat hoznunk, amelyek pont ennek az ellentétét érik el. Köszönöm szépen. Kai eh, Kamerson következik a liberálisok nevében. Um, um, Dita regrets uh, that... Dita sajnálja azt, hogy nem tud itt lenni a mai ülésen, de köszönetet szeretne mondani jelentéstevőnek az egyeztetésért, illetve várja a jelentés tervezetet. Vannak kérdései a bizottsághoz, és remélhetőleg az IMCO jelentése ezekre ki tud majd térni. Az első, ami a hatályt illeti. Ha a keresztutalásokat nem olvassa el valaki a rendeletben, akkor úgy tűnik, hogy az audiovizuális szolgáltatások, a közlekedési szolgáltatások kerültek ki a hatály alól. szóval az egyes cikkely hármas bekezdését nézzük, akkor itt a, szolgáltatás irányába történik az utalás. Azt látjuk, láttuk, hogy nem csak ez a három típusú szolgáltatás került kivéve ebből, hanem a szociális szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások. Van-e oka annak, hogy a bizottság miért vette ugyanazokat a kivételeket, mint a szolgáltatási irányelben? A kolléganő úgy érzi, hogy néhány ezek közül benne kellene, hogy legyen a tervezetben. határokon átnyúló szállítást nem lehet kierőszakolni, illetve a multinacionál, multinacionális cégekre ez hogyan vonatkozik, hogyha rendeletet e, tehát jól értelmezi, akkor az Amazon megtagadhatja azt, hogy határokon átnyúlóan szállítson, még akkor is, hogyha ugyanazt a terméket értékesíti a különböző e, weboldalain. Jelenleg az Amazon tabletet nem lehet az Amazon D megvásárolni, csak az Amazon FR-en. Ugyanarról a cégről van szó, tehát ez csak a piaci szegmentációt erősítés. A Róma 1-esre számos utalás történik, miszerint ez nem érint majd a rendeletet. Nincs kétsége afelől, hogy ez felveti azt a kérdést, hogy nézzük-e meg a Róm 1-est, illetve nézzük meg, hogy az online feltételekhez ezt hogyan tudjuk jobban igazítani. Végül, ami az elkönyveket illeti, nagyon fontos uh, a bírósági téletést is figyelembe venni, illetve a jelenlegi EU-s uh, szabályok uh, tükrében mi az, ami megakadályoz bennünket a tájba helyezéstől. Fontos lenne, hogy a bizottság foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Nekem is van megjegyzésem. Ezt most megtehetem, vagy majd később? Igen, hosszú a hozzászólók listája. Köszönöm. Denise de Jong nincs itt. Julia Rieder. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek az átfogó megközelítésért. A bizottság egy olyan anyagot mutatott be, amely hozzáadott érték lehet a fogyasztók számára. És azt gondolom nagyon fontos, hogy ebben a témában átfogó módon tovább lépjünk, illetve valami olyasmit adjunk a fogyasztók kezébe, amelyből látják azt, hogy dolgok javulnak, illetve határokon átnyúl megkönnyíti a vásárlást. Ami a e, vállalkozói oldalt illeti, e, úgy tűnik, hogy ők attól félnek, hogy nagyobb változtatások lesznek, például a szállítást illetően. Nagyon fontos e, ebben a javaslatban annak biztosítása, hogy a passzív értékesítést lehetséges, ez nem jelentheti azonban azt, hogy a vállalkozásoknak más országok összes rendelkezését figyelembe kell venniük. Ez pusztán annyit jelent, hogy a fogyasztóknak lehetőségük van vásárolni, függetlenül attól, hogy ők helyileg hol tartózkodnak a vásárlás időpontjában. Ez a megközelítés számos aggájjal foglalkozik, olyanokkal is, ahol túl sok terhet rót eddig a rendelet az érintettekre. Tehát nem kell tovább szűkíteni. Nem értem egyáltalán a bizottság megközelítését, miszerint kategórikusan kizárja a kötelezettségek alól a szerzői jogokhoz kapcsolódó tartalmakat, hiszen ez túlmutat a szolgáltatás irányelven, amely kiveszi az audiovizuális szolgáltatásokat a bizottság, nagyon sok háttérkutatást végzett, és úgy érezte, hogy a geoblocking a, a különböző e, szellemi tulajdonjuk tartalmú értékesítéseknél nagyon e, gyakori, illetve az is kiderült, hogy e, szinte fele a geoblockingnak nem a területekhez kapcsolódik, hanem itt pusztán a haszon maximalizálásáról van szó, azon cég részéről, aki értékesíti ezeket a termékeket. Illetve az szoftverek például szerzői tartalmakhoz kapcsolódnak, mert hát, hogyha a bizottság az e-commerce-re is kiterjeszti ezt, akkor ez azt jelenti, hogy a kötelezettségek alól ez kikerülne. Ami pedig a fogyasztói szempontból különösen frusztráló, az az, hogy ezek a szolgáltatások nem szerepelnének a georelokációban. Más szavakkal fogalmazva, az értékesítőknek meg kell mutatniuk azt, hogy fogyasztók fel, hogy mi történik, viszont blokkolhatnák őket abban, hogy megvásárolják az adott szolgáltatást. Tehát ez nem megfelelő megközelítés, nagyon sok frusztrációt eredményezhet. Ez a hibrid típusú megközelítés nem megfelelő, szerint a relokáció miatt a kereskedelm is blokkolható, ennek nincsen értelme. Nem elfogadható az, hogy a, a szellemi tulajdonjog tartalmaknál ezek kerüljenek ki az összes típusú geoblocking eh, szabályozásból, hiszen ez a filmipart is érintheti. Meg kell néznünk a speciális eh, érvelést, hogy az, ez a rendelet kiterjedjen a bizonyos típusú speciális szolgáltatásokra. Az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy miért eh, kerültek ki a videójátékok, az elkönyvek a rendelet hatája alól, legalábbis a négyes cikkeiben, az az volt, hogy meg kell várjuk a szellemi tulajdonokról szóló csomagot. Ez most megérkezett, de nem foglalkozik az említett területekkel. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos megnézni az összes eh, más típusú tartalmat is, amely kikerült ebből a hatályból. Köszönöm. Heten kértek szót. Először Anna-Maria Kacabét. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a bizottsági javaslatot, hogy a korlátozásokat szüntessük meg az online vásárlással kapcsolatban, illetve küzdjünk a diszkrimináció ellen, illetve Rózát is támogatom valóban vannak jogos érvek, fontos tisztázni bizonyos pontokat, fontos, hogy a rendelet jogbiztonságot teremtsen. Jelenleg elég nagy a zűrzavar. Szeretnék néhány kérdést feltenni. Sok kolléga feltette a kérdést a kötelezettségekkel kapcsolatban, mi, mi szerint valaki értékesíthet, de nem köteles szállítani. Ez mit jelent például, hogyha egy belga cég német fogyasztónak értékesít, viszont Belgiumban szállít, és a termék nem tökéletes. Sajnos nincsen egy olyan közös szabályozás csomag, amely a belső piacon a fogyasztókat megvédeni. A másik a fizetési módozatokra vonatkozik. úgyhogy az összes fizetési módszer nem elérhető egész Európában. Svédországban létezik a Swiss rendszer, Olaszországban erről nyilván még nem is hallottam. Hát ez a gyakorlatban hogyan működik? Nagyon technikainak tűnhet ez a részlet, de a gyakorlatban ez agályokat vethet fel. Tehát, hogyha valamelyik ország nem tudja elfogadni az adott fizetési rendszer, de a kereskedő kénytelen ezt felajánlani. a csalások ellen hogyan lehet küzdeni, hogyha nem használ valaki megfelelő verifikációs módszert. Illetve az értékesítőnek eh, a hibás termékek esetében eh, ki kell fizetniük a szállítási eh, költségeket. Ha azonban ezt egy másik tagországba kell szállítani, akkor melyik van ér, érvényben? Tehát például, hogyha Németországból, Görögországba kell szállítani egy terméket, akkor sokkal nagyobbak ennek a szállítási költségei, mint más két tagország között. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság konkrét legyen, hiszen több ezer vállalkozásban fogalmaztak ezek meg. Ami a hatályt illeti, egyetértek azzal, hogyha pusztán kopi pészteljük a szolgáltatás irányelvet, akkor ez nem a megfelelő hozzáállás. Nagyon sokáig vitáztunk arról, hogy a szolgáltatási irányelvben nem tartoznak bele a szociális szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások. Tehát ha egy új javaslatot készítünk, akkor fontos, hogy a korábbi hibákból tanuljunk. És én szeretném, hogyha kiterjesztenénk a hatályt ennek a rendeletnek az esetében. Köszönöm szépen. András Schwab. András Schwab. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kicsit lelkesebben szólnék hozzá a vitához, ez egy jó javaslat. Alapvetően az a helyzet, hogy itt a geoblockingra vonatkozó irányelv, illetve más eh, digitális eh, belső piaci irányelve között eh, szoros az összefüggés, mert fontos itt a pontosítás. Néppárti frakcióként Rózsa Tún és eh, Kraca asszony utaltak már erre, tehát fontos, hogy egységesüljön a belső piac, illetve hogy az összes polgár Európában egységesen tudják használni a belső piacon. A geoblocking javaslatok alapján mindez természetesen nehezebb, hiszen számos eh, jogi probléma nem került eh, megoldásra és felmerül a rendelettervezet és más javaslatok alapján. A legfontosabb pontra térnék ki. Én úgy érzem, hogy a polgárok életét valóban megkönnyítené az, hogyha úgy eh, tehetnék, úgy, úgy tehetnének, mint eh, én például Kélben. Én Kélből érkezem, és ez az ott található DM az egyik legnagyobb bevételt bonyolító DM, hiszen nagyon sok francia érkezik ide, olcsók a termékek, viszont interneten ugyanezt már nem tehetik meg. A digitális világban ez pedig nem elfogadható. Tehát ezzel a javaslattal hogy valaki úgymond fizikailag az adott országban um, tartózkodik, akkor nagyon bonyolult lesz a helyzet. De az a kérdés merül fel, hogy um, hajlandóak vagyunk árnyékokon túlugrani, és azt gondolom, hogy uh, a Róma egyes uh, uh, megnevezése nagyon fontos, tehát az értékesítőnek azokhoz a szabályokhoz kell tartani magát, ahol a székhelye van. Kalasz kolléga eh, javaslatát nem, eh, javaslatával nem értek egyet, hiszen nem tartozik a visszaküldési postai költség az online eh, jogokhoz. Elnök azt mondja, hogy a jogi nehézségektől eltekintünk, akkor sok minden fogja könnyíteni a fogyasztók helyzetét. Hogyha nincsen automatikus rerouting a hármas cikkeben, akkor ez ahhoz vezet, hogy azok az ajánlatok, amelyek már most Európa szerte egységesen megjelennek, fontos, hogy um, egységesek legyenek az árak, és ez üdvözlendő, ami a diszkrimináció elleni um, küzdelmet illeti, itt négyes cikke ezt megoldja, de azt gondolom, hogy ez a kísérlet a négyes cikkeben többet jelent a, a polgárok számára, hogyha tudják azt, hogy ami a fogyasztók jogait illeti, nehéz a helyzet a tanácsban, az egységesítés milyen. Rémon kolléga remélem, hogy ezt meg tudja oldani, de nagyon fontos, hogy a tanácssal szemben legyen egy nyomás gyakorlási eszközünk. Koratza Bild asszony megemlítette a többi kérdést, de nagyon fontos, hogy a különböző javaslatok összjátékát tartsuk szem előtt, illetve fáradozunk azon, hogy javítsuk ezt a javaslatot. Evelyn Gephardt. Ja, danke Frau. Evelyn Gephardt, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ez a javaslat végre előttünk van, hiszen nagyon sok probléma merült fel a polgárok számára az elmúlt években, és nekünk segítenünk kell ezt a folyamatot. Örülünk a javaslatnak, és nagyon sok jó megközelítést olvashatunk bennem. Én is egy kicsit pozitívabb lennék, ellentétben néhány korábbi hozzászólással, amiből az derülhetett ki, hogy csak problémák vannak. Ez nem igaz így egészen. Például a hármas cég az automatikus rerouting megakadályozására vonatkozóan az egyik központi téma. Egy pont, amelyet máshogy értékeltek a kollégák, ez a hatája az irányelvnek. A szolgáltatási irányelvből kikerült néhány terület, de jó okkal. Hiszen ezeknek a területeknek, mint a szociális szolgáltatások, szerencsejátékok, egészségügyi szolgáltatások, igen speciális területek, fontos, hogy ezek a kivételek megmaradhassanak, illetve fontos, hogy a geoblockingra is ugyanez vonatkozzon és hogy hasonló kivételeink vannak, akkor több jogbiztonságot teremtünk. Ha meg kell néznünk azt, hogy a geoblockingban milyen kivételek eh, lehetnek még, akkor legyünk óvatosak, tehát én ezt támogatom. Amire azonban oda kell figyelnünk, a eh, szolgáltatás irányelv egy olyan időpontban készült el, amikor a telekommunikációs piac még nem úgy nézett ki, mint ma, és az összes szolgáltatás, amely hozzáférhető volt az interneten, illetve ma hozzáférhető még nem volt hozzáférhető, és Julia Rédennek igazat adok, ha szoftvert szeretnék vásárolni, akkor fontos, hogy ezt megtehessem Brüsszelben is, még akkor is, hogyha a készülékemen egy német cím szerepel. Tehát ezek olyan kérdések, amelyeket még egyszer tüzetesen megvizsgálhatunk, mi a helyzet a kivételekre vonatkozó szabályozásokkal. Tehát nem lehet 100%-ban mindig átvenni azt, ami a szolgáltatási irányelv szerepe ezekre a területekre vonatkozóan, de a többi említett kivételt támogatom. És szeretném, hogyha lelkesebbek eh, eh, lennének a hozzászólások, hiszen itt valóban valami pozitív dolgot hozunk létre a polgárok számára, ha lehetőséget biztosítunk arra, hogy az európai piacon ebből mindenki profitálhasson anélkül, és a bizottság erre nem is tett javaslatot, tehát anélkül, hogy a vállalkozásokat arra kényszerítenénk, hogy Európa szerte értesítsenek. De azok értékesítsenek, de azok a vállalkozások, ahol, akik más, másút is értékesítenek, mint csak saját székhelyországukban, fontos, hogy őket ne érje diszkrimináció. Köszönöm szépen. Maria Grappini. Grappini képviselő asszony. Köszönöm szépen, Viki. Nem tudom, hogy tudok olyan lelkes lenni, mint az előttem szólók, hiszen kedden volt egy vitánk az online értékesítésről, ezt én moderáltam, és az ipar képviselői nem azt mondják, amit mi itt látunk. A statisztikák szerint 18% a határokon átnyúló online értékesítés, a maradék az nemzeti piacokon valósul meg. És örülök neki, hogy Pászka is részese volt ennek a vitának, és több embert is meghallgathatott. A KKV-k csak 7%-ban részesülnek a határokon átnyúló online értékesítésből. Mindazonáltal üdvözlöm ezt a rendeletet, mert biztos vagyok benne, hogy hozzá fog járulni a fogyasztók védelméhez az online értékesítéssel kapcsolatos más dokumentumokkal együtt. Bizalmat fog építeni az eladók és a vásárlók között, mert garanciákról beszél, harmonizációról. Viszont amiről ma beszélünk, a jogalkotásról a garanciák tekintetében Erről beszéltek az egyeztetésen az eladók is. Az online értékesítésben sajnos benne van, hogy néha hamisított termékeket adnak el, és nem tudjuk, hogy ezzel ellen hogyan lehet igazából jól fölvenni a harcot. Több típusú megoldás lehetséges. Például az, hogy a bizottság nézze meg még egyszer azt, hogy milyen derogációk vannak, és itt egyébként eltérőek voltak az álláspontjaink, tehát nézzük meg, hogy mi legyen a hatája ennek a rendeletnek. De nagyon fontos, hogy a fogyasztók bizalmát növeljük a határokon átnyúló eladással szem, ö, kapcsolatban, és a KKV-kat is támogatnunk kell, hiszen még csak 7% a határokon átnyúló eladásuk online, ezért fontos a harmonizáció és a költségek csökkentése. Így tudjuk csak az online eladásokat növelni. Mert most a fogyasztónak kell kifizetnie azt, hogy oda szállítsák neki a terméket, és hogyha nem felel meg, akkor vissza is szállítsák, és ez óriási költséget jelent. Mi lehet tehát az a jogszabály, ami bizonyos szabály vagy jogok megszegésével kapcsolatban védi a fogyasztókat. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az eladó érdeke és a választó vagy a vásárló érdeke között, hiszen csak így tudjuk előmozdítani az online kereskedelmet. És azt szeretném kérdezni a bizottságtól, egyébként bízom a, az előadóban, de azért kérdezzük meg a bizottságot, hogy hogyan tudjuk úgy értékes szövegét tenni ezt a rendelettervezetet, hogy kiegészíti a többi jogszabályunkat. Mert hogyha ez nem valósul meg, akkor csak több papírmunkát csináltunk, és nem könnyítjük meg az eladóknak és a vásárlóknak az életét. És a legfontosabb, most is a legfontosabb akadály a bizalom hiánya. Kállász Kallas kap szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem nagyon fontos megérteni, hogy két oldalról beszélünk, az egyik a vállalatok, a másik a fogyasztók oldala. A vállalatok szempontjából meg kell néznünk azt, hogy miért használják a geoblokkolás, azaz a területi tart, alapú tartalomkorlátozás eszközét a cégek. Ha nem értjük meg, hogy ők ezt miért csinálják, akkor nem lesz értelme a szabályozásnak. Természetesen hogy minden vállalat annyit akar eladni, amennyit csak tud. De hát minden fél érdeke, hogy a szolgáltatásokhoz és javakhoz való hozzáférés és a technológiákhoz való hozzáférés Európában egyre jobbá váljon. És mivel fejlődnek a technológiák, egyre könnyebbé válik az emberek számára a vásárlás és az adók számára az értékesítés. De értsük meg, Először, hogy miért vannak félelmeik a vállalatoknak, hogy más tagállambeli vásárlóknak adjanak el termékeket. A fő félelem az az, hogy a kliens, a vásárló tagállama szerinti minden jogi, környezetvédelmi, stb. szabálynak meg kell, hogy feleljenek. Úgyhogy a passzív értékesítés biztosítékait felül kéne vizsgálnunk, hogy akkor a cég szerinti tagállam szabályai érvényesüljenek, ne a vásárló szerinti, hiszen a vásárló a cégnek a weboldalára gyakorlatilag azért külföldre látogat. De a vásárlók érdekeit is védjük. Az online vásárlás nagyon gyors. Az ember csak klikkel egyet, megadja a kártyaszámát, és már meg is vette a terméket, de arról nem kap információt, hogy mi történik, hogyha a termék nem jó. Úgyhogy a fogyasztónak mindenképpen meg kell kapnia a vásárlás előtt a szükséges információt. És még két apró pont, már hallottuk az előbb is, de én se látom azt, hogy miért vettük ki e rendelt hatája a közlekedési szolgáltatásokat. A fogyasztók rendszeresen használják ezeket, és szerintem számukra nagyon fontos ez a terület is. És még egy dolog, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ne legyen diszkrimináció a telefonszámok alapján. Például, ha a roaming céljainkat is elérjük, egyre többet fogják az emberek használni a telefonjukat, és nem szabad, hogy ez diszkrimináció alapjául szolgáljon. Köszönöm. Pascal. Köszönöm szépen, Viki. Gephardt kollega arra kért bennünket, hogy tegyünk valamit, és én mindig követem az ő kéréseit. Én a kollégákat is arra szeretném kérni, hogy egy ilyen fontos témában, mint a geoblocking, ne beszéljünk egy olyan piacról, ami még nem létezik. Nagyon jó dolog, hogyha az Európai Unió eh, kreatív egy eh, dologról, egy dologgal kapcsolatban, és olyan dolgot hoz létre, ami még nem létezik. Egy digitális piacot hozhatnánk létre eh, ezzel kapcsolatban. Én is lelkes vagyok, és amit András Schwab is elmondott, azt is alá szeretném húzni. Ezekben a digitális témákban ne csak, a, ne csak abból induljunk ki, hogy régi gondolatokkal, régi megoldásokkal próbáljuk ezt az új témát kezelni, hanem új, új kreatív ötletekkel, próbáljunk meg nekiállni ennek a munkának. E, ezzel akartam tehát a pozitív dolgokat hangsúlyozni és aláhúzni. Most a problémákra térnék rá. A geoblocking gyakran a jog alkalmazásával kapcsolatos problémát vet fel. A belső piacon méreg az, hogyha a fogyasztónak állandóan azt a kérdést kell feltennie, hogy milyen jogalapján vásárol egy terméket, és az eladónak pedig azt a kérdést kell föltenni, hogy milyen jog alapján értékesíti ezt a terméket, mert akkor hiányzik a bizalom, ami nélkül nem jöhet létre ez a közös piac. A geoblocking ez abból a gondolatból jött létre, hogy a, az alkalmazandó jog az akkor merül fel, hogyha valaki elad egy terméket valakinek egy másik országba, de nem szállítja oda. Itt egy kicsit tulajdonképpen a fogyasztói jogok kérdése, ami a Róma egy rendeletben került szabályozásra, illetve az eladó jogainak a rendezése külön válik. Németországban például a mobiltelefonok értékesítésével kapcsolatban, hogyha a német, egy német valaki, egy német cég elad egy mobiltelefont portug, egy portugál fogyasztónak, akkor ez a német jog szerint történik, mert nem szállítja el Portugáliába ezt a terméket. Ez szerintem egy kicsit kérdéses, illetve kérdezem az Európai Bizottságot, hogy úgy gondolja -e ő is, hogy a német jog az alkalmazandó ebben az esetben. Ha ez így van, akkor viszont különbség van egy olyan szerződés között, amikor a fogyasztó egy szerződést köt és kiszállítatja a terméket, és aközött, amikor megköti a szerződést, de nem szállítatja ki a terméket, hanem elmegy Németországba, és ott átveszi a terméket. Tehát ez különbözőképpen kerül szabályozásra, és ez nem jó a közös piac szempontjából. A bizottság hogy látja ezt? Nekem lenne egy ötletem, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Ezeket a jogokat harmonizálni kellene. Az én jó, jelentésem és a digitális tartalomra vonatkozó jelentésben, hogyha lenne elég bátorságunk arra vonatkozóan, hogy harmonizáljuk ezeket a témákat, akkor ezek a témák mind-mind, ezek a kérdések mind-mind okafogyottá válnak. Ezzel a, nem kell mindig ügyvédhez fordulni minden ügyben. Én régen ügyvéd voltam, és ezzel most saját magam ellen beszélek, mert az ügyvédeknek ezzel kevesebb munkájuk lesz. Minden esetre Bosszert kollega és mások is felvetették ezt a témát. Aztán a, a fontos téma a szállítási költség, a visszaküldés költsége, nehogy az legyen, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy kétszer kelljen fizetni a fogyasztónak, hogyha vissza kell küldeni a terméket. Kérem, hogy legyünk bátrak, egyszerű és, egyszerű és rövid szabályokat hozzunk, mert ebből mindenki előnyt kovácsol. Yeah, thank you, Chairman. Uh, I'll be brief. I'll be brief. Um, as... Köszönöm, elnök asszony. Ahogy Róza is említette, az én országomban, Dániában már nagyon élénk vita folyik erről, és a Dán hallgatóságot is figyelembe kell vennem, úgyhogy most ezért Dánul fogok beszélni. Egyetértek Schwab Nem is tehetek másképp. Mert ami itt fontos, az az, hogy történjen valami. Pozitív tehát ez a lépés, és a vitát arról kell lefolytatnunk, hogy el kell magyarázni az állampolgártársainknak, hogy ez egy jó dolog. A gazdaság a vállalatok szempontjait is figyelembe kell venni, ahogy azt az előző kolléga mondta. De mindennek a fogyasztók és a vállalatok számára is előnyösnek kell lenni, ezért mindenkit arra ösztönzök, arra bátorítok, hogy ne konfliktusba vagy mesterséges antagonizmusba fordítsuk ezt a vitát, hanem próbáljunk meg megtenni a megfelelő egyensúlyt a két fél érdekei között a lehető leggyorsabban működőképessé kell, hogy váljon ez a piac, egyszerűsítenünk kell a működését, és arra kell összpontosítanunk, hogy milyen kötelezettségei vannak az egyes feleknek. Amíg nincs szállítási kötelezettség például, mint jelen pillanatban, addig figyelembe kell vennünk azt, hogy a vállalatok részéről más a helyzet Van tehát egy sor pozitív pont ebben a tervezetben, ezeket most nem is fogom felsorolni, de nagyon fontos, hogy szem tartsuk azt, hogy pozitív eredményt érjünk el mindkét fél a vállalatok és a fogyasztók számára is. a bizottságnak adjunk meg a szót most, vagy pedig ugorjunk a szavazásra, hiszen 30 ig van erre időnk, jó, akkor most a bizottság kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jelentéstevő asszony. Nagyon sok kérdést vetettek fel a képviselők, és megpróbálok, amennyire tudok válaszolni ezekre. A javaslat, ez egy első lépés. Ez egy első lépés, ahol össze kell hoznunk a fogyasztók és a kereskedők érdekeit. És hallottam olyan hangokat, hogy más területeken is talán több harmonizációra van szükség. A bizottság ilyen lépéseket nem tett, mert hogyha elindultunk volna el, akkor az áfa szabályokat is meg kéne piszkálnunk, amihez viszont hangúságra van szükség a tanácsban, és ez nagyon hosszadalmas procedúrát jelentene. Tehát a jelenlegi állapotokra alapozva, az áfa, jelenlegi áfa szabályokra is ez alatt, értem, erre alapozva hoztuk meg a javaslatainkat. Néhány pont a felvetettekkel kapcsolatban az egészségügy. Emlékeztetek arra, hogy a szolgáltatási irányelv hatája alól is ezt kizártuk, Gephardt asszony bizonyára erre nagyon jól emlékszik, illetve az Európai Parlament és a Tanács elfogadott egy irányelvet a betegejogokról ami szabályozza a határokon átnyúló gyógykezelésre utazó fogyasztók, betegek védelmét. A másik, a közlekedési szektor már van jogszabály a légi közlekedésre, a szárazföldi közlekedésre vonatkozólag. Az egyetlen hiányzó szektor a vasúti közlekedés, de 2017 elején az Európai Bizottság e tekintetben is javaslatot fog megfogalmazni a közös közlekedési politika kontextusában. Említették a távközlést. Van egy új Telekom csomag, október 14-én fog megjelenni az elektronikus kommunikációs kódexet a 92-es cikkre alapozza, és konkrét rendelkezéseket tartalmaz. Ezért megkérném önöket, hogy ezeket a már létező vagy úton lévő jogszabályokat tekintsék át. Aztán a copyright kérdése. Ez a csomag szeptemberben szól, született meg, és megoldásokat már kell, hogy tartalmazzon. De szeretnénk egy picit több időt kérni, mert a felülvizsgálati záradék két évet irányoz elő, és A copyright az nagyon különböző piacokat érint a videójátékoktól kezdve a szépirodalmon át, más területekig, és nagyon fontos, hogy aprólékosan végig gondoljuk a különböző területek igényét, ezért több időre van szükség, és még nem szeretnénk végleges döntést hozni a e javaslattal kapcsolatban. Még egy nagyon fontos kérdés, amit a jelentéstevő asszony vetett fel. Az irányelv negyedik cikke szól a szerződéskötés szabadságáról és az alapvető szolgáltatásokról. Ez a kulcs fontosságú rendelkezés. És szeretnénk tovább építkezni az egységes piacon, de kérem, hogy figyel, vegye figyelembe azt, hogy legalább a lakosság 35%-a egyszer a határain kívülre utazik, és 16% vásárol online másik tagállamból, ez tehát sokkal kevesebb. És 8%-a a cégeknek dolgozik határokon átnyúló kontextusban. Ez egy nagyon alacsony szám. Vegyük figyelembe a kereskedők számára a gyakorlati kérdéseket, a költség kérdését. Arra kérem önöket, hogy ezt alaposan vizsgálják meg, de ugyanakkor azt várom, hogy azt is elmondanám, hogy a fogyasztók azt várják, hogy az egységes piac az ő érdekükben működjön hogy ne okozzunk frusztrációt a fogyasztók körében, ezt se felejtsük el. Említették a francia Disneylandet például, vagy más problémákat, amikor nagyon komoly közérdeklődés követte az Európai Bizottság közbelépését. Óriási volt az állampolgárok érdeklődése. Aztán a kereskedők szempontja. Üdvözlöm azt, hogy mindketten azt gondoljuk, hogy ne legyen kötelezettség a határokon átnyúló szállításra. A bizottság számára fontos az is, hogy a tervezetünk nem tartalmaz olyan javaslatot, hogy a hibás termékeknek a visszaszállítását kötelező legyen megoldani a cégnek. Mondjuk, hogyha valaki Bulgáriából, Hollandiában vásárol, és akkor cserére kell, hogy sor kerüljön. Nem. Hogyha nincs kötelező szállítás, akkor ne legyen kötelező visszavétel se. Azt hiszem, én itt eh, abba hagynám, már így is sok üzenetet sikerült eljutatnom önökhöz. A kereskedő országa jogszabályai szerint kell alkalmaznunk a szabályokat, és ezen az alapon szeretnénk maradni. Köszönöm a figyelmet. Elnök, biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk erről beszélni, és hogyha a jelentéstevőnek megadnánk a szót, az nagyon jó lenne, de nagyon eh, lemaradtunk fogy az időnk, úgyhogy ha az előadó asszony el tudja fogadni, jó, csak köszönetet mond. Arra megadom a szót. Nincs időm válaszolni, bocsánat ezért. De azért szeretnék legalább köszönetet mondani a nagyon érdekes vitáért, mindent lejegyeztem, és remélem, hogy Viki, tudunk majd időt találni arra, hogy ezt még részletesebben megvitassuk, mert mindenki látja, hogy ez mennyire fontos és mennyire bonyolult ügy, és mindannyian látjuk, hogy időre van szükségünk. Hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy ne rohanjunk. Az Európai Bizottság is azt mondta, hogy nem akarnak sietni, hiszen nagyon fontos számunkra a szerzői jog kérdése. Együtt kell dolgoznunk, tehát a szerzői jogi védett tartalmak kapcsán is. Még lesz egy csomó gondolatom, de remélem, hogy lesz időnk arra, hogy időkorlátok nélkül egyszer alaposan megvitassuk ezt a témát. Igen, megtaláljuk majd erre az időt. We've got 10 minutes. Most 10 percünk van még a szavazás előtt. Van még itt az Európai Bizottság részéről egy prezentáció a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. Főleg az 112 sürgősségi telefonhívással kapcsolatban. Kérem, hogy egy kicsit csendesebben legyenek. Ez egy nagyon fontos téma, és azonnal meg is adnám a szót Barbara van Visztunak. Kérem, hogy egy pár perc alatt tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, előkészítettünk egy PowerPoint prezentációt. Most tudom, hogy rövidnek kell lenni, úgyhogy kérem, akkor erről lemondok, de a weboldalon majd rendelkezésre fog állni A döntéshozatal kapcsolatos eh, eljárást elindítottuk, már egy végrehajtási jogi aktust beindítottuk, és most a delegált jogi aktust fogjuk bemutatni önöknek. Eh, konzultációt folytattunk széles körben a témában, a tagállamokkal, érdekelt felekkel, emellett eh, önökkel is különböző üléseken az IMCO titkárság által szervezett üléseken. A javaslat adatvédelmi vonatkozása miatt az adatvédelmi biztosról is beszéltünk, illetve a 29-es munkacsoporttal. Ami a tartalmat illeti, ami a delegált jogi aktus megfogalmazását illeti, nagy mértékben védjük a biztonságot, a rendszer nagyon hatékony, de közben minimalizáljuk az előállítókra nehezedő terhet. A full crash tesztről van itt szó, amelynek már ki kell tenni az autókat, de emellett az e rendszerrel kapcsolatban a kollíziós konfigurációk még nagyobb kihívás elé állítanak bennünket. Külön tesztek vannak arra is, amelyek megvizsgálják, hogy az sürgőségi hívás automatikusan beindul-e egy ilyen esetben, és a rendszer mennyire hatékony. Van egy függelék, talán emlékeznek rá önök is, ez az együttöntési eljárás alatt vita kérdését képezte a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások rendelkezésre állásával kapcsolatban. Ez tehát önkéntesen lehet kínálni. Biztosítanunk kell, hogy vészhelyzetben a 112-es sürgősségi hívás automatikusan beindul, és hogy egyszerre csak egy rendszer működik. Az automatikus kiváltási mechanizmus ez egy nagyon nagy vita volt azzal kapcsolatban tehát, hogy ezt a sürgősségi eh, hívást csak a tipikus klasszikus crash konfigurációkban eh, indítsuk ebbe, vagy az ehhez hasonló esetekben is, vagy kevésbé súlyos esetekben is. Nekünk az a véleményünk, hogy az e, e-call rendszernek más konfigurációkban is működniük kell, de itt nem kérünk egy teljes körű tesztet ezzel kapcsolatban, inkább dokumentációt a gyártótól, amelyek bizonyítják, hogy ezen egyéb e, konfigurációkat e, lefették. Aztán kompatibilitási elvárások a Galileóval és az Agnosszal, a pozíciós rendszerekkel tehát, és emellett vita volt azzal kapcsolatban, hogy a rendszeres műszaki felülvizsgálattal kapcsolatos információkat is fölvegyük-e. Valóban arra jutottunk, hogy figyelmeztetést kell itt alkalmazni, hogyha ez nem, tört, nem történik meg. Nem vezetünk be a jogi, jogi alaphiánya miatt egy teljes körű rendszeres műszaki felülvizsgálati funkciót ennek megfelelően az adat védelemben is vannak döntések. Nagyon nagy kihívás volt számunkra e, ez a feladat, mert Először került arra sor, hogy ilyen jogszabályi környezetben foglalkozunk ezzel a témával, ami az összekapcsolt és az automatizált gépkocsikat illeti ezekben az abszolút szükség lesz, ez egyértelmű, és a szakértők tapasztalataira építünk az adatvédelmek, adatvédelem területén. Végül pedig, ami a kivételeket illeti, vannak már kivételek, amelyek léteznek. Az egyetlen kivétel egy bizonyos képjármű típusra vonatkozóan. Emellett november, azt várjuk, hogy novemberbe kerül közzétételre ez a jogszabály. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a bemutatót. Hogyha két percet ad, akkor bemutatom az álláspontomat. Az Európai Parlament a tanácsal együtt arra kérte az Európai Bizottságot, hogy részletes technikai elvárásokat dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogy a 112-es segélyhívó működjön. Fontos az volt ennek során az adatvédelemmel tiszteletben tartása is. Mint ahogy már e, elhangzott, ez a delegált jogi aktus számos technikai témát tartalmaz, amelyek a segélyhívóval kapcsolatban elengedhetetlenek. A, az Európai Bizottság sajnálatos módon ezt a delegált jogi aktust június 9-ig nem készítette el, úgyhogy kérdezem, hogy miért késtekedtek ezzel több mint három hónapot. Egy másik dolog, a jogi szolgálatok azt mondták, hogy van itt egy megfogalmazás, ami nem kifejezetten megfelelő, nem akarok erről részletekbe menően beszélni, de a jogi szolgálat Nak fel kell vennie a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, hogy tisztázzák ezt. A jogszabályalkotási folyamat során megállapodtunk abban, hogy ez a 112-es segélyhívó egy olyan rendszer, amely, amely vészhelyzetben indul be, és ezért ezt a rendszert teljes mértékben megbízhatóvá kell tenni a lehető legmagasabb szinten. Azt gondoljuk, hogy az MSD rendszer, és fontos, hogy ez magas szintű legyen, illetve az egész ezt kiszolgáló felszerelés. Az Európai Parlament azt kérte, hogy foglalják ebbe bele a rendszeres műszaki felülvizsgálatot. Azt kérjük tehát, hogy a rendeletben szerepeljen az, hogy az elvárásoknak megfelel, eh, tehát hogy melyek azok az intézkedések, amelyeknek köszönhetően az elvárásoknak megfelel majd a rendszer. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést, a TRAN és a Libe Bizottsági kollégáknak is, illetve a titkárságnak, akik szintén nagyon sokat segítettek. Köszönöm mindenkinek. Szeretne még valaki hozzászólni? Kérdezi az elnök. Nekem is van egy megjegyzésem, mondja az elnök. Lehet, hogy nem értettem pontosan, hogy miről van szó. Azokkal az incidensekkel kapcsolatban, amelyek nem súlyosak, hogyha nagyon súlyos incidensre eh, kerül sor, akkor nyilván akkor kell hívni a 112-es segélyhívót. Eh, hogyha valaki eh, mondjuk nem túl nagy sebességgel ütközik, senki nem sérül meg. Ez nem szabad, hogy a segélyhívót beindítsa, mert hogyha ez beindítja a segélyhívót, akkor hatalmas mértékben leterheli ez a segélyhívó rendszert, és akkor ez nem, erre nem fognak tudni reagálni. Ez fontos, hogy ez megfelelő szinten kerüljön szabályozásra és hogy a rendszert megfelelően eh, teszteljék, mielőtt ezt eh, beindítják, mert hogyha túlságosan alacsony eh, szintre állítjuk, akkor ez problémákat jelenthet ennek is lehetnek olyan következményei, amelyek emberi életekbe kerülhetnek. Erre kérek választ. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Igen, valóban ez az a téma, amiről beszélünk. Mindenki egyetért önnel. El kell kerülnünk azt, hogy a szükségtelen segélyhívások beinduljanak. Ez az ötös függelékben szerepel. A gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy az indokolatlan segélyhívásokat elkerülik. Annalova asszony hozzászólásait illetően köszönöm az együttműködést és a kollégáinak az együttműködését a folyamat során. Igen, elkéslekedünk. Eh, Elég nagy kihívás volt ez technikailag, ez a téma, és eh, nagyon szűkös volt a határidő. De bízunk benne, hogy a, ugye már a tervezetet már elég régen beküldtük, és 2018-ra az új, újonnan piacra kerülő a gépkocsikra vonatkozna ez, ez azt gondolom, hogy még mindig elég jó időzítés. Köszönöm szépen, mondja az elnök, kiváló, akkor most kezdődhet a szavazás. Jó lenne, ha lenne szavazólistánk, mondja az elnök, közben a tolmácsok jelzik, hogy a tolmácsoknak sincs szavazólistájuk. We're voting on the opinion on, um, oh, thank you so much, on um, We're voting on the Zulu opinion. A Zulu jelenté, vélemény. Az ULO jelentés online tartalomszolgáltatások határon átnyúló hordozhatósága a belső piacokon. Köszönjük szépen Márkónak. Hogyha mindenki leült, egyes kompromisszumos javaslat, egyet értenek ki, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes egy, egy, egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 155 156 mellette ellene tartózkodás okafogyott, 164 mellette ellene tartózkodás okafogyott, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 182 mellette ellene tartózkodás okafogyott, 183 mellette ellene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 220 mellette ellene tartózkodás el, el, e, elutasítottuk, 222 mellette ellene ellenőrizzük. Passes. Compromise 9. Elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás, elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás, elfogadtuk, 239 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Elutasítottuk. 206 mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Elutasítottuk. 242 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. elfogadtuk. Lezártuk már a szavazást, elfogadtuk. Következik a... Ha nem működik a kártyája, akkor hozzá vesszük a szavazatát. 241 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum két rész első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 247, 248 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum, ha jól látom. A következő. 12-es, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 14-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mm, preambulum bekezdés 47 mellette ellene ellenőrizzük. Ok, elutasítottuk, elnézést. Na most akkor még egyszer mondja az elnök, még egyszer. 47-es módosításról szavazunk, elektronikusan 47-es. Még valakinek szavazni kell, még valaki hiányzik. Akkor lezárom. És akkor ezzel elutasítottuk. 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 46 mellette, ellene elutasítottuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 53 mellette ellene ellenőrizzük. Ötvenhármas. Elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 70, 70 mellette, 70 mellette ellene tartózkodás e, elutasítottuk, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene ellenőrizzük. elutasítottuk 74 mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, 74-es, 74-es, elfogadtuk, 19-es kompromisszum, Hetvenhármasról szavazunk, igen, 73 szavazunk mellette, 73-as ez mellette, ellene, hát ezt ellenőrizzük. Elutasítva, 16, 19-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogad. Amendment 84 in favor. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, huszas mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Check. Ellenőrizzük. Elutasítva 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109-es mellette ellene ellenőrizzük. elutasítva. One, one, one. In... 111-es mellette, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Past. Elfogadva. 24-es, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Amendment 9 first. 9-es módosító. Addition. Ah, yes. In favor. 116-os mellette ellene. Tehát a 116-osról szavazunk. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Okay, it's passed. 9-es módosító első része, mellette ellentartózkodás elfogadva. Százhuszonhatos. százhuszonhatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, huszonötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131-es hát, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Two more. Two more. Done. Close. Passed. Elfogadva. 132 mellette, 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. False. One EPP too many. A néppárttól egyet többen szavaztak. Um, <laughs> it falls anyway. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 136-os, 137-es mellette ellene elutasítva, 138-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, és a vég, végleges jelentés tervezetről szavazunk. Köszönöm. Good. Thank you, Marco. Köszönjük szépen a munkádat, Márkó. Right. And now on the proposed calendar for meetings for 2017. 2017-es naptáról szavazunk mellette, ki van ellenem kitűnő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 that okay with you, Catherine? That Wednesday of Strasbourg. Thank you. Yeah. The next item on the agenda. Következő napi rendi pont az Európai Védelmi Unió. A jelentéstevő Lára Komi. Kérek mindenkit arra, hogy amennyire csak lehetséges, csendesen távozzon a teremből. Köszönöm illetve két percet adok arra, hogy mindenki kimehessen a teremből. Um, Thank you very much indeed. Um, so I'm going to hand the floor immediately to Lara. Lara Kóminak minden késlekedés nélkül meg is adom a szót. Az Európai Védelmi Unióról szóló vélemény, az illetékes szakbizottsága SZEDE. Az albizottság az AFET, az AFET gondolkozhat a jelentésünkön, illetve Kómi asszony július 6-án nyújtotta be a véleménytervezetét, 96 módosító érkezett az anyaghoz, tehát a módosítások megvitatása következik most. Parancsoljon Lára Kómi. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők munkáját, illetve köszönöm mindazok munkáját, akik módosítókat fogalmaztak meg. Elhangzott, hogy 96 módosító érkezett, ezeket már elemeztük, illetve számos árnyék jelentéstevő ülést is folytattunk, és eh, a végső szakaszában vagyunk a jelentés elfogadásának. Kompromisszumok is születtek, Ezeket még le kell zárnunk, és elég időnk van még október 11-ig. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a munkájáért, aki részt vett ennek a nagyon fontos anyagnak a kidolgozásában. Egy olyan anyag, ami a jelen időkben azért is nagyon fontos, mert eh, jobban harmonizálni kell a védelmi rendszereket, nagyon sok a fenyegetettség, eh, a menetrendet mindenki látta, szavazás az Unkóban november 11-én lesz, és utána kerül plenárisra a jelentés. Good Va bene. Um, Maria Grappini. Maria Grappini. Köszönöm szépen, Viki. Először is árnyékentéstevőként én köszönetet szeretnék mondani Lára Kominak a kitűnő együttműködésért, illetve köszönöm azoknak a kollégáknak a munkáját, akik módosítókat nyújtottak be, a szocialisták 22 eh, módosítót nyújtottak be, mikor kompromisszumokat illeti, remélhetőleg sikerül a legjobb megoldást megtalálni Szeretnék beszélni néhány e, szocialista elvről is, ami ezt a eh, véleményt illeti. Nem szeretnénk, ha az emberek úgy éreznék, hogy mi fegyverbeszerzést, a fegyveres konfliktusokat erős, szeretnénk erősíteni, nem ez a célja a módosítóinknak, és köszönöm szépen, eh, hogy Lára módosítóink nagy részét bedolgozta a kompromisszumban Szeretnénk jobb harmonizációt megvalósítani, a piaci fragmentációt megakadályozni, szeretnénk a jogalkotást javítani, a védelmi piacon. Meg szeretnénk nézni azt is, hogy a védelmi technológiai infrastruktúrákat, a kutatási infrastruktúrákat hogyan tudjuk javítani. Nem a fegyverekről szeretnék beszélni. Mi frakciónk számára nagyon fontos hogy az illegális bevándorlás, a hetes bekezdés alapján egy másik kifejezéssel legyen helyettesítve, váltsuk ezt egy másik kifejezésre, hiszen a terrorizmus és a bevándorlás közötti kapocs nagyon sajnálatos volna, különösen a jelenlegi idő, időkben. Remélhetőleg eh, Lára egy új megfogalmazást tud majd eh, találni a hetes bekezdésben, a kompromisszumban. A mi módosít kutatóinknak az volt a célja, hogy megoldjuk a fragmentáltság kérdését a védelmi piacon. A legtöbb szerződés nemzeti szinten, szinten írják uh, alá. Belső piac nagyon fontos ebben a szempontból. Arról is uh, beszéltünk, hogy uh, nagyon fontos a jogalkotás áttekintése, illetve ahol lehetőség van rá, ott közös európai standardokra és eh, engedélyezésekre van szükség azért, hogy az EU-s polgárok számára a biztonságot erősítsük. Köszönöm szépen, biztos vagyok abban, hogy nagyon jó vélemény születik majd, és természetesen remélem, hogy az AFET pozitívan tekint majd a jelentésünkre, hiszen Fontos, hogy a védelmi piacon ne legyen fragmentáltság, és fontos, hogy a KKV-k is ezen részt vehessenek. Köszönöm. Emma McClarkin. Emma McClarkin. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek az árnyék ennek a munkáját. Nagyon hatékony volt az árnyék találkozó, és nagyon örülök annak, hogy ennek a az anyagnak hatásikerült leszűkíteni, és az anyag legfőképpen a piacra összpontosodik. Vannak azonban még megszorítások a kompetenciák illetően, de azt gondolom, hogy a formátum jobb. Számos erőteljes kompromisszum született, különösen ami az ellátási láncok meg nyitását, illetve közbeszerzést, illetve a védelmi kutatások és fejlesztés erősítése. Üdvözlöm azt a kompromisszumos módosítást, amely meg szeretné erősíteni a KKV-kat, hiszen ebben az ágazatban nagyon fontos szerepet játszanak a kutatásban. A nagyobb projektek kapcsán a KKV-k nehézségekkel küzdenek, és örülök, hogy a vélemény ezzel foglalkozott. Az ecl nek számos fenntartása van, és aggája többek között az Európai Unió tanácsának, a tagállamoknak a szerepe nem szerepel ebben. Um, a védelmi politika tagállami kompetenciát tehát abszurd az, hogy az ő véleményüket ignoráljuk. Az egyik kompromisszum egészen odáig megy, hogy hogy uh, állami a aggályokat nevez meg akadályként. Nagyon fontos, hogy a védelmi piacot megerősítsük, nem csak az európai politikák érdekében, hanem a tagállamok érdekében is illetve iparágaik érdekében. A nagyobb kohézió örvendetes, viszont eh, nem szabad ezt eh, a nato belül izolálni. Fontos, hogy a szövetségeseink együttműködjünk, és fontos eh, a védelmi standardok kölcsönös elismerése, hiszen ezek így működnek nemzetközi szinten. Fontos, hogy az európai piac erős legyen, de hogy védelmi iparágaink fel tudják venni a nemzetközi szintéren is a versenyt. kereskedelmi versenyképesség kérdésekről is van szó, viszont fontos az Európai Unió ezeket a globális standardokat tartsa mi pedig hangsúlyozni szeretünk a jelentésben, fontos, hogy az EU-s erőfeszítéseknek eh, duplázzák meg a NATO és a tagállamok erőfeszítéseit. Örültem annak, hogy a kompromisszumok erre kitértek. Amikor az egyszer azt mondja, hogy fontos a megkettőzését eh, megakadályozni a munkáknak, akkor mi a tagállamokra és a nato is gondolunk. Tehát fontos, hogy az EU erőfeszítéseire ne ez legyen jellemző. Köszönöm, hogy aggájainkat figyelembe vették, és remélem, hogy a szavazáson is tükröződni fog majd mindez. Köszönöm. Lokát képviselő, köszönöm. Megjegyzéseim hasonlóak McClarkin a megjegyzéseihez. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a, a munkáját, illetve örülünk annak, hogy módosítóink nagy részét figyelembe vette, amikről a vita szólt. Rövid tudok lenni, egyrészt ami a kompetenciákat illeti. Úgy érzem, hogy nem az EU-s, nem EU-s kompetencia a vándorlási hullámokkal, illetve határokon átnyúló kérdésekkel foglalkozni. McClarkin asszonyjal egyetértek, ami a kutatásokat ért és standardizációt, azt gondolom, hogy az IMCO hozzáadott értéket teremthet a végső jelentés szempontjából. Dánul folytatom. Tehát a Dán hallgatósághoz is szólok. Nagyon örülök annak az elgondolásnak, hogy egy, az az elgondolás, hogy legyen európai hadsereg eltűnt, Egyetértünk abban, hogy ez a jelentés hozzáadott érték, viszont a NATO belüli tevékenységek megkétszerezése értelmetlen, ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk, és világosan el kell mondanunk azt, hogy nem szeretnénk európai hadsereget, együtt szeretnénk működni, illetve a NATO belül szeretnénk a haderőket összpontosítani. Igor Soltes. Soltes képviselő. Kedves öntestől, kedves árnyékentestők, először is Komi asszonynak köszönöm szépen az együttműködést, köszönöm szépen, hogy előkészítette ezt a konstruktív véleményt, a kompromisszumok általában V-ben elfogadhatók számunkra, nagy részüket támogatni tudjuk, illetve támogat támogatjuk azt a megközelítést, amit eh, a jelentés több alkalmazott véleményében az Európai Védelmi Unió szempontjából a hatékonyabb együttműködés fontos számunkra a tagországok között. A módosítók, eh, amelyeket benyújtottam, világosan említést tesznek arról, hogy hiányos a transzparencia, az átláthatóság a nemzeti adminisztrációk és a védelmi ipar között. Elhangzott az, hogy vannak korrupciós esetek, amelyek eh, az adó fizetőket károsítják. Sajnos nem sikerült eh, megakadály, nem sikerült megállapodnunk abban, hogy erőteljesebb nyelvezetet használjon a jelentés ebben a kérdésben, viszont eh, az átláthatóságot sikerült kiemelni, Az átláthatóság olyan, mint a Szent Grál, tudjuk, hogy ez létezik, de senki nem akar hozzányúlni. A kiállásokat megfelelően lehet ellenőrizni, és a szükséges kiállások megkétszerezésre sincsen szükség. Ami a közbeszerzési mechanizmust illeti fontos, hogy ez a korrupció elleni küzdelmet erősítse, a versenyhelyzet eltorzítás ellen lépjen fel, illetve hogy az Európai Védelmi Unióban a belső pénzökenőmentes működését is garantálja. Azt gondolom, hogy azok a kérdések, amelyek nem tartoznak az IMCO kompetenciájába, e, ezeket e, nem az inko nak kell megemlítenie, ezt az AFET e, is megteheti. Egy olyan imkós véleményt, amely összekeveri a bevándorlási kérdéseket a védelmi politikával ezt nem fogjuk tudni támogatni. Természetesen van kapocs a kettő között, de nem ilyen mértékű. Um, so if there are no speakers from the EFDD... Az FDD vagy az ELNE frakció részéről kíván valaki hozzászólni? Akkor András Schwab kap szót. Nem, eh, ich möchte zunächst Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Komi asszonynak köszönetet mondani hiszen nagyon dinamikusan közelítette meg ezt a témát. Az kompromisszumos módosító javaslatok, amelyek néhány órája érkeztek szeptember 29-én, tehát nagyon sokban visszatükrözik azt, amit elhangzott, úgyhogy néhány személyes megjegyzésem lenne. Azt gondolom, hogy itt nem annyira arra van szó, hogy, meg, hogy különbséget kell tenni a külügyi szakbizottság és az IMCO szakbizottság illetékességei között, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy zöldákra tudunk-e végre vergődni az európai védelmi témában, védelmi unióban. Itt nem annyira a szabályokról van szó, amelyekről belső piaci összefüggésben beszélünk, hanem a tagállamok szándékáról, hogy a tagállamok szándékoznak-e végre egységes közbeszerzésről beszélünk. Hogyha van egy európai helikopter például, de a különböző tagállamok 70 különböző egyéni feltételt szabnak ehhez, akkor nem fogunk tudni profitálni a közös beszerzésekből. A kollégák, akik a különböző bizottságok, tehát az illetékes eh, külügyi bizottság és a véleményező IMKOSZA bizottság között különbséget tesznek, hadd mondjam el nekik a tagállamok közbeszerzési rendszerének különbözőségében és a politikai szándék hiányában van a probléma. Komiászőnek igaza van, hogyha az Európai Parlament nem eh, mondja világosan, nem eh, fejezi ki ezt a politikai akaratot, és nem ad alternatívát az egységes Európa védelmi piacra, akkor nem fogunk semmit elérni. A NATO fontos támasza az európai védelemnek, ezért minden olyan gondolat, amelyel azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk Európát jól megvédeni, ez nem azt jelenti, hogy a NATO a jelentőségét, NATO jelentőségét csökkenteni, kiegészítésről van itt szó, sőt erősítjük ezzel a NATO-t, úgyhogy itt nagyon fontos, hogy ne legyenek ebben félreértések, ezt a plenáron, is világossá kell tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A Jakoncári képviselő. Arvoisa puheenjohtaja, eh, joku kyynikko. En ole itse Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy én nem vagyok cinik, cinikus, de egy cinikus ember azt mondta, hogy hiszen az Európai Unió már annyi mindenben kudarcot vallott, akkor legyen a védelmi politika az az új cement, ami összetart bennünket. Megpróbáljuk a kudarcokat elrejteni azáltal, hogy az európai hadseregről beszélünk. Nagyon jó, hogy ezek a kompromisszumok a hadsereget már nem említik, mert az nagyon sok félrevezető félreértéshez vezethetne. A belső piaci bizottság számára fontos kérdésekről beszélve hangsúlyoznunk kell a védelmi ipar a közös standardok, a belső piac, az előállítási láncok és az együttműködés fontosságát. Tehát a megerősített együttműködés létrehozása, ez számukra fontos, nem az európai hadsereg létrehozása. Ahogy Grappini asszony is mondta, rendkívül fontos, hogy ne legyen, ne alakuljon ki olyan helyzet, ahol a migráció érv lenne amellett, hogy európai hadsereget hozzunk létre. Ez sokkoló eredmény lenne. Láttam az eredeti javaslatokat, de szerintem a kompromisszumok által nagyon kiegyensúlyozottá vált ez a szövegtervezet. Köszönöm. A bizottság részéről nincs itt senki. Nagyon érdekes ülésünk volt az Mogherini asszony és az bizottsági elnökök értekezlete fóruma előtt az elmúlt Strasburgi ülésen az együttműködésről beszéltünk vele Európában a védelmi ügyekben. Nagyon átfogó és nagyon érzékeny volt. És ő sem használta az európai hadsereg szót, hanem a tagállamokkal és a NATO-val való együttműködésről beszélt, a NATO kompetenciájának az elismeréséről a területen, és nagyon is értette, mi is értettük azt, hogy együtt kell dolgozni, de nem kell erőltetni a harmonizációt. Igen, persze, modernizálni kell a beszerzést, de valahogy úgy, hogy közben ne veszítsük szem elől azt a tényt, hogy a védelem nagyon különleges téma de hát nagyon sok munkánk van még ezzel, hogy az összes érzékenységet tiszteletbe tudjuk venni, és köszönöm az előadónak is, hogy érzékenynek mutatkozott. Mikor is szavazunk erről? Októberben. Úgyhogy még van egy kis időnk, hogy meglátsuk, hogy hogyan tudjuk pontosítani még a szöveget, és most Lára kapja meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Néhány pontra szeretnék mindössze kitérni. A kompromisszumos módosítókat ma délelőtt kezdtük köröztetni, és lehetséges, hogy még nem minden kolléga tudta őket elolvasni. Nagyon sok kommentár ugyanis a kompromisszumos módosítókban már meg lett oldva. Például, ami a bevándorlásról hangzott el. Már egyáltalán nem említjük ezt a kompromisszumos módosítókban, ezt már múltkor eldöntöttük. Hanem az embercsempészetről beszélünk. Ahogy azt hétfőn is megbeszéltük, ami pedig az érintett kompetenciákat illeti, a Libeszang bizottságban említést tesznek a migrációról. Úgyhogy nincsenek átfedések, nem akarjuk másoknak a szerepét átvenni. És még egy dolog, amivel kapcsolatban a frakciók egyetértésre jutottak, mik az okai és a következményei a változásoknak, amik érintik Európát. Beszéltünk a terrorizmusról, a migrációról, és nem akarjuk, ahogy már mondtam, senkinek a kompetenciáit átvenni, hanem azt hangsúlyozzuk, hogy mivel megegyeztünk abban, hogy egy védelmi e unió az hasznos lenne, de nem beszélünk hadseregről, amit természetesen egyébként sem az Európai Parlament hozhat meg, mint döntést. De a közbeszerzésről beszélhetünk, és a beszerzésekről, és nagyon sok módosító indítvány érkezett e területre vonatkozóan. Nagyon sokat a kompromisszumokba be is építettünk. A KKV-kra és az átláthatóságra is nagy hangsúlyt fektettünk. Úgyhogy az egyetlen dolog, ahol azt kérném a kollégáktól, akik még nem tudtak ott lenni a hétfői ülésem, hogy ha lehetséges, olvassák el a kompromisszumokat, ellenőrizzék a kabinetjükkel, hiszen remélem, hogy arra következtetésre fognak jutni, hogy a megjegyzéseiket már lefedik ezek a kompromisszumok. Az árnyék előadókkal való találkozóról még azt elmondanám, hogy voltak politikai különbségek a frakciók között. Ha akarunk Európai Védelmi Uniót, akkor a tagállamok közötti koordinációra minimum szükség van. De hogyha vannak olyan kollégák, akik, vagy frakciók, akik eltérő véleménye vannak, hát azzal nem tehetünk semmit. Juncker, Mogherin és a bizottság, illetve a legtöbb ebben a házban működő frakció igazából ugyanazon a véleményen van. A tagállam lenne a központi szereplő azáltal, hogy európai koordináció révén oldanánk meg ezt a problémát. A kompromisszumokat még pontosíthatjuk, tehát hogyha felveszik velem a kapcsolatot, akkor a végleges verzió kialakítására sor kellett együtt. Elnök, köszönöm. Következő napi rendi pontunk nem más, mint mint a Csaranzová jelentés a robottechnikáról. Dita helyett Kajad fog beszélni. Egy fél pillanatot kérek, hogy itt rendezzem magamat is. just going to let the defense lobby leave the room. Hagyom, hogy a védelmi lobby elmenjen a teremből, mielőtt a robotokra térünk át. Okay. So the topic is the opinion. A téma tehát egy saját kezdeményezésű jogszabályhoz kialakított véleményünk az 51. cikk értelmében. Dita nincs itt, de a kollégájának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Dita Cselenzova nevében fogok beszélni, aki köszönetet mond mindenkinek, akik a 67 módosítót benyújtották a véleménytervezetéhez. Még olyan kollégák is, köztük voltak, akik nem a szakbizottságunk tagjai. Ezek alapján 8 kompromisszumos módosítót javasol. A legtöbb módosító szerencsés módon ugyanazt a kérdést, ugyanazokat a javaslatokat vetette fel, úgyhogy csak össze kellett őket olvasztani. A foglalkoztatásra való utalás tekintetében az a véleményem, hogy nem a mi kompetenciánk, és ugyanez vonatkozik a társadalombiztosítás kérdésére. Tehát az foglalkoztatási szakbizottság a saját véleményét amúgy is megfogalmazza, tehát ezeket a módosítókat inkább nekik kéne benyújtani. Ezen kívül úgy gondolja, hogy nem a robotikára vonatkoznak ezek a felvetett módosítók, hanem általános foglalkoztatási kérdésekre és itt most a robotikára kell összpontosítani. Úgy tűnik, hogy a robotika kis dobozába próbáljuk begyömöszölni a foglalkoztatás általános témáját, és ez nem ennek a véleménynek a feladata. Úgyhogy lehet, hogy nem itt kellene a nyugdíjrendszerek megváltoztatásáról értekezni. És végül azokat a módosítókat se vette be, a véleménybe, amelyek azt mondják, hogy a robotok miatt a, el fogják veszíteni az emberek a munkahelyüket, mert a robotok már most is vannak, és maradni is fognak. Például az autóiparban elmondhatjuk, hogy noha ők használják a legtöbb robotot, 2008 óta növekedett az európai munkahelyek száma. És nem voltak a robotok használata miatt nagyméretű elbocsátások sem alkalmazkodnunk kell tehát ehhez a változtatáshoz. Ezért a jobb képzés, jobb oktatásra felhívó módosítókat tudja támogatni, és reméli azt, hogy mindenki megérti, hogy ez az IUKO bizottságnak a véleménye, ezért világos és rövid, a mi hatáskörünkbe tartozó üzeneteket kell megfogalmazni világosá kell tenni azt is, hogy lehet, hogy foglalkoztatási problémák lesznek majd a jövőben, de erre részletesebben nem akar kitérni. Reméli azt, hogy a kompromisszumos javaslatait el tudják majd fogadni a frakciók, és azt is reméli, hogy gyors megállapodásra tudunk jutni a végső szövegtervezetről. Köszönöm. Nem. Először Zsíri kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én frakcióm nevében, a néppárt nevében elmondhatom, hogy Halanzová asszony jelentésével elvégben egyet tudok érteni. Az általán benyújtott módosítókat egyébként ő be is vette a kompromisszumokba. Néhány apróbb megjegyzésem van, és hadd mutassak rá arra, hogy vannak olyan részek ebben a szövegben, amely egyébként egy nyilatkozat, szerintem túl részletes. Először is a hármas módosítót szeretném említeni, ez jó irányba mozdul el, a belső piac széttöredezettség ellen fel kell lépnünk, mondja, és hangsúlyozza azt is, hogy a kölcsönös elismerés a robotok határokon elnyúló használata tekintetében mennyire fontos. Igen, ebben az elvben meg kell állapodnunk, és tovább kell fejlesztenünk, de amikor a hatékony piacfelügyeletről beszélünk, ugyanez a szövegrészen belül, akkor szerintem már olyan részletekhez jutunk, ami túlzás és kétséges a hatásossága. Ezért azt javasolnám Dita Haranzovának, hogy ebben a kompromisszumos módosítóban, a hármas számúban törjük azt a részt, ami a szoftverekhez való hozzáférésre utal, mert szerintem ezzel túl messzire megyünk, és nem egy ilyen jellegű szövegbe kell, hogy tartozzon. Hiszen ezután a további problémákat vet fel a szerzői jogi védelemmel, személyes adatok védelmével kapcsolatban. Technikai kérdésről van szó, de meglátjuk, hogy Dita Haranzová hogyan tudja figyelembe venni ezt a javaslatot. Aztán a hetes módosító, ez olyan problémákra tér ki, amik az autonóm járművek és a polgári drónhasználat kérdéskörét feszegeti. Az autonóm járművek az egyik legmodernebb téma, amivel a robotikán belül manapság foglalkozunk. Hogyha nem támogatjuk az autonóm járműveket Európában, akkor majd az USA jól megelőz minket. Hetes kompromisszum, erről volt vita is. És már elmondtam, hogy igen, ez az autonóm járművekről beszél. De egy oldalról ez a módosító óv az ellen, hogy egy sor különböző nemzeti rend, szabályrendszer legyen, ami akadályozza a fejlesztéseket, hanem ehelyett egységes szabályrendszerre van szükség az Európai Unióban, amely az egyes felek közötti megfelelő egyensúlyt megtalálja. Ugyanakkor a minimum harmonizációt nem említi meg ez a kompromisszum, és szerintem lehet, hogy a jelen pillanatban ez helyes is így, de úgy látom, hogy a jövő szempontjából ne zárjuk ki a minimum közös harmonizáció lehetőségét. Egy fontos biztosíték számomra, hogy utal a túlszabályozás elkerülésére a szöveg. Szerintem is ez nagyon fontos. Úgyhogy itt egyetértek a hátás kompromisszum szövegével, de még egy konkrét megjegyzésem van, semmi élet-halál kérdés nincs benne, és majd az előadó eldönti, de ez a kompromisszum, ami általános megközelítés alkalmaz, nem kellene, hogy kitérjen a kártérítésre. Ez állami konvetencia kell, hogy legyen, EU szinten pedig egy alapvető keretre van csak szükség, ami a nemzeti felelősség hordozhatóságát és a hasonló rendszereket előirányozza. Elnök asszony, még egy kompromisszumot szeretnék egyébként javasolni. Ez a preambulum bekezdésekben szerepelne, és a szolgáltató robotokat érinteni. És valami olyasmit mondana, hogy a robotok egyre közelebb kerülnek az emberekhez, és ez a társadalom számára egyre több kiaknázható lehetőséget jelent. De nem szabad elvesztenünk a felelősség kérdésében már elért eredményeket. Ez lenne tehát a javaslatom, de rábízom majd az előadóra, hogy akarja-e támogatni, vagy nem. És végül Schwab úr javaslatára térnék ki, amely 2015-ben létrehozott robotikai bizottságra utat, de ez csak a technikai normákkal foglalkozik. A kérdésem az, hogy mivel már van egy ilyen specializált testületünk, érdemes lenne beszélni egy új európai robotikai ügynökség létrehozásáról. Talán ez a bizottság játszhatná ezt a szerepet, és így elkerülhetnénk azt, hogy egy újabb testületet hozzunk létre. Ennyit szerettem volna elmondani, és azt gondolom, hogy elviekben egyet tudunk érteni a jelentéstevővel, a néppárt kész támogatni a módosítókat, és meggyőződésem, hogy a megjegyzéseink inkább nyelvi jellegűek, mint tartalmiak. Köszönöm. Virginie, Merci, Viki. Virginie következik. azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a parlament foglalkozzon ezzel a témával, mert a robotika, illetve a mesterséges intelligencia hatalmas eh, változásokat hoz az életünkben, és ennek potenciális hatása lehet. Nagyon sok kérdést vet ez fel, technikai, műszaki, de jogi kérdéseket is etikai kérdéseket, a társadalomra vonatkozó eh, kérdéseket, nagyon fontos ezzel foglalkozni. Tehát az is fontos, hogy kiegyensúlyozott módon józanul közelítsünk meg ehhez a témához. Nagyon méreható változások várhatók, eh, nagyon nagy potenciálja van ezeknek a változásoknak, ahogy ez jelentéstevő is elmondja, a pozitív aspektusokra helyezi a hangsúlyt. hangsúlyt de eh, azért legyünk résen, mert önmagában egyetlen technológia sem jó, kockázatokat is hord minden technológia, és mind nekünk, mint jogszabályalkotónak ezeket a kérdéseket fel kell tennünk. És ezért nyújtottam be eh, kb. 10 módosító javaslatot, hogy eh, ezeket a témákat is eh, felvessem, amelyek témák, amely témák nem igazán voltak megfelelően ki hangsúlyozva ebben a javaslatban fontos konzekvenciával rendelkezik ez. Azt gondolom, hogy ez, ezt mindenképpen figyelembe kell venni a, a foglalkoztatásra való hatását ennek a témának. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Finanszírozás, szociális védelem, nyugdíj, munkanélküliség és egyes, stb. Ezek mind fontos témák. Az én véleményem szerint ezeket sem szabad elhallgatnunk a munkánk során. Illetve nagyon fontos e, ezzel a témával kapcsolatban, más országokban e, fontos stratégia van, e, az Egyesült Államokban például az Európai Uniónak követni kellene ezt a témát. Én kompromisszumos javaslatot is tettem, nagyon sajnálom, hogy ezek a javaslatok azonban eddig nagyon szűk keretűre szabottak, és nem vesznek figyelembe szélesebb körű témákat, mint például a foglalkoztatás. Azt gondolom, hogy valódi kompromisszumra fogunk majd tudni, remélem, mert ez elengedhetetlen a megoldáshoz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Én vagyok az EKR jelen, árnyék jelentéstevője. Köszönöm Dítának a kompromisszumos javaslatok kidolgozását. Tudom, hogy szeretne minél gyorsabban előrelépni, de a kompromisszumokat csak egy napja kaptuk meg, úgy, és ezekre már holnapra le kell adnunk a reakcióinkat. Igyekszünk ezt megtennünk, megtenni, egyetértek a jelentéstevő megjegyzéseivel azzal kapcsolatban, hogy egyes módosító javaslatok, amelyek a kettes, illetve hatos kompromisszumra vonatkoznak, nem az IMCO, eh, az IMCO hatáskörébe tartoznak, hanem az EMPLE hatáskörébe. Itt egy kicsit finom hangolásra van szükség, ami a hatos kompromisszumot illeti. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy, hogy oktatási programokat eh, dolgozzanak ki. Talán a tagállamok talán ne felejtsük el, hogy a tagállamok illetékességében is tartozik ez, legyenek ők is aktívak. A standardek témája is egy fontos téma, a szabványok témája, ez is érdekes. A négyes módosítás ezzel foglalkozik. Először is fel kell ismernünk, és el kell ismernünk, hogy nagyon sok munkát végeztek az európai szabványügyi folyamatban, ez nem új, ez évtizedekre visszamutató munka. Ez egy olyan terület, amely kulcsfontosságú. Amikor szabványügyekről beszélünk, nem kell mindenképpen harmonizációról beszélni. A standardizálás, ez kulcsfontosságú része szabványügyi folyamatoknak. A 27-es módosítójavaslat pontosan erről szól. Ezeknek bottom-up módon kell működniük, az ipar elvárásait tükrözniük, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet a 27-es módosító javaslatra. Azt gondolom, hogy az európai ö, szabványügyi hatóságok azok, amelyeknek proaktív szerepet kell játszaniuk, egyéb más nemzetközi hatóságokkal együttműködve, nem mindenképpen az Európai Bizottsággal, hanem szabványügyi hatóságokkal, és ez talán a szakértői csoportokat is fókuszba helyezi hogyha az ipar megállapította a standardeket, akkor a költsége 95%-át is ők viselik, tehát ezért, kell, ezért is fontos az, hogy az ipar eh, részéről induló kérésekre alapozzuk ezt a, ezt a munkát. Aztán a komi jelentés és eh, fontos szerepet játszhat itt, ami a kompromisszumos módosítást a hetes kompromisszumos módosítást illeti, elképesztően érdekes párbeszédet folytattunk a típus jóváhagyás témájában az autonóm gépjárművekkel kapcsolatban és a szabványosítással kapcsolatban, és világos, globális vita folyik, egyértelmű ez a, ezen témákban tehát eh, talán jó lenne figyelembe venni, hogy a vita már elindult, és eh, talán például a eh, hatos módosító javaslatom, amely a jelenleg a biztosítók felelősségével foglalkozik, ezt szeretném itt egy kicsit erre felhívni a figyelmet, az új technológiákkal felmerül eh, az, hogy az biztosítások, a régi biztosításokban ki miért felelős, de lehet, hogy nem kell ezt eh, teljesen megreformálni, de mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A Tesla eh, gépjárműnek a baleset is felhívta erre a figyelmet, talán a 60-as módosító javaslattal erre ki lehet térni. Minden esetre köszönöm a kiváló előkészítő munkát, és folytatjuk még az egyeztetést. Jan Filip fogja Júliát helyettesíteni, kiváló, tessék, akkor Jan Filipnek adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen a zöldek nevében, és Júlia nevében is szeretnék köszönetet mondani Haranzova eh, asszonynak a munkájáért, a kompromisszumos javaslatokért is. A piaci felügyelet a fontos számunkra, úgy látszik, hogy ezt a kompromisszumok lefedik, a biztonság kérdését is, illetve a Security by Design költségei. Még egy pont, fontos dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, ez a fogyasztói relevancia, ami orvosi eszközökre vonatkozik, főleg implantátumokra. Látjuk, hogy a tulajdonkérdése, illetve a független egységek kérdése illetve a jogi letét kérdése is tisztázásra szorul. A 17-es, illetve a 48-as módosító javaslatot benyújtottuk, ezekben ezeket még egyszer meg kellene nézni a szavazás előtt, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem mindenképpen a mi kompetenciákba tartozik, a többivel egyébként pedig egyetértünk. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? Kérdezi az elnök. Nem? Jó. Akkor köszönöm. Did the commission want to come in on it? Az Európai Bizottság szeretne valamit mondani ezzel kapcsolatban. I'm going to hand over the chair now to Nicola Dante, who's going to chair the discussion. Megadom, átadom a e, kollégámnak a lehetőséget az elnöklésre, e, mielőtt folytatjuk a e, típusjóváhagyással. E, köszönöm szépen a titkárságnak, aki, aki, aki múlt héten kiváló ülés sorozatot szervezett, illetve a tanácsadóknak is. Köszönöm szépen, nagyon intenzív napok vannak mögöttünk. <laughs> Bene, proseguiamo i lavori della Commissione, adesso passiamo... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Folytatjuk a következő eh, napi rendi ponttal. A Dalton jelentés a gépjárművek és pótkocsiaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete. Most meg is adom a szót a jelentéstevőnek, tessék, Dalton úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném. A delegációs ülés, amelyre sor került múlt héten, kiválóan megadta ennek a vitának a kereteit. A vitában résztvevő érdekelt felekkel sikerült találkozni, és ez nagyon jó volt. Az Európai Bizottság javaslata szerintem jó, a jóváhagyás, típus jóváhagyási reform kiinduló pontja, ez egy jó kiinduló pont, 2007-ből kezdődött a munka, nincsen részletes, az irányában nincsenek részletes szabályok a piacfelügyelettel kapcsolatban, már a vtu ban is világosá vált, hogy aktualizálni kell a jogszabályt, ez 2013-ban megint meg is történt egyes területekre vonatkozóan. Ne, szele, ne felejtsük el, hogy itt nem csak a kibocsátásokról van szó, hanem a biztonság is fontos szempont. Természetesen a, nagyon fontos, hogy a felvetett kibocsátással kapcsolatos problémákra választ találjunk, de a, a, a biztonságot se felejtsük el. Az autógyártók csaltak, becsapták a fogyasztókat, ez a kiinduló pont, ezzel foglalkozni kell mindenképpen két részben. Az első rész már kezd hatályba kerülni, ez az új a gépjármű vezetés közbeni kibocsátási teszt. És meg kell értenünk, hogy egy más Mm, környezetben vagyunk, mert ezek a tesztek hatással lesznek. A másik dolog, ami szintén nagyon fontos, az a piacfelügyelet hiánya, amely nem létezett tehát a VW vagy Volkswagen csalások előtt, vagy nem volt kielégítő a típus jóváhagyási rendszer felmutatta, hogy milyen nehézségek vannak a tesztelés, a, felügyel, a felügyelet, a meg nem felelés esetében a fellépés, ezekre a területekre kell odafigyelni, mert ezek hiányosan voltak szabályozva eddig. Én milyen változásokat hoztam először is, az végrehajtás erősítése. A jelentés fő eleme az az, hogy a végrehajtás erősebb legyen és a tagállamok illetékes hatóságai, amelyek a típusjóváhagyásért és a piacfelügyeletért felelősek, az ő illetékességeiket erősíteni, erősíteni kell a harmadik felek által benyújtott bizonyítékokat figyelembe kell venni, a tagállamok által, saját hatóságaik által végrehajtott feladatok, technikai segítségnyújtás, jogsegélykérdése, a non-compliance esetében, illetve a peer review. Most aztán nézzük meg a műszaki szolgálatok kérdését. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a tagállami műszaki hatóságok közös ellenőrzés vagy közös jóváhagyás értékelés alá tartozzanak. Ami a tesztelést illeti, eh, három fontos eh, változás van a tesztek végrehajtásával kapcsolatban, illetve a konformitás eh, ellenőrzésével kapcsolatban. Az egyik a műszaki szolgálatok felelősek a tesztek előkészítéséért, és például a nagyon fontos, hogy a, megfelelő számok rendben legyenek, például a hőmérséklet, ami probléma volt eddig. Aztán a dokumentációt rendelkezésre kell bocsátani az ezen rendszerek szükségessége szempontjából, illetve Emellett értékelni kell a típus megfelelést, illetve az elvárásoknak való megfelelést biztosítandó, hogy minden jármű megfeleljen ezeknek. A ami a típusjóváhagyást és a piaci felügyeletet illeti, az Európai Bizottság munkáját nagyra értékelem, és az eredmények közétételét szabályozzák részletes információkkal. Emellett megpróbálom biztosítani azt is, hogy a piaci felügyeletért felelős hatóságok a harmadik felek által benyújtott dokumentumokat is vegyék figyelembe. Ez nagyon fontos a harmadik félfelügyelet szempontjából. Ami azt illeti, ez egy, van itt egy fontos része a jelentésnek, amivel kapcsolatban szerintem van egy kis félreértés, mégpedig a bizottság felügyeleti szerepének a törlésével kapcsolatban. Azt hiszem a legtöbben egyet értenek, hogyha nemzeti típus jóváhagyás van, akkor kell, hogy legyen egy valamilyen bizottsági felügyelet, kell, hogy legyen valami semleges felügyelet. Ezt a szerepet azonban pontosítani kell, ez kulcsfontosságú része része lesz a vitának az elkövetkezendő hetekben az én jelentésem nem, nem próbáljuk felruházni az Európai Bizottságot semleges felügyeleti szerepekkel. Nem világos számomra, hogy az Európai Bizottságnak van-e kapacitása a felügyeleti szerep végrehajtására megfelelő módon, vagy van-e valamilyen más alternatív kapacitás, amelyet el lehet érni nemzeti piacfelügyeleti hatóságokkal. A kockázat az az, hogyha az Európai Bizottság ezt a, fele, ezt a szerepet hajlandóak vált, vált szerep vállalni, a, a, a tagállamok hatóságaink nem akarják ezt a szerepet vállalni, átadják az Európai Bizottságnak e, ezt a szerepet, és ez a non-compliance fontos kérdéseit veti fel, még akkor is, hogyha nincsenek e, megfelelő forrásaik. A javaslatban én azt e, számomra nem teljesen világos, hogy mi a különbség az nemzeti és az Európai Bizottság szerepek között. Én úgy látom, hogy sokkal világosabban kötelezni kell a tagállamokat arra, hogy a piacfelügyeletet elvégezzék, de ez egy egy köt, olyan kötelezettség kell, hogy legyen, amelyet az Európai Bizottság ellenőriz, hogy tényleg megtegyék a nemzeti hatóságok, szinte tűzbe teszi értük a kezét. Tehát az Európai Bizottságnak fontos szerepet kell játszani, ezt a fórumot elnökli, vezeti és a motorját adja ennek a fórumnak, és diktált tulajdonképpen a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy hogyan folyjon a munka. Az ezzel kapcsolatos véleményeket szívesen meghallgatom. Ami a nemzeti tarifa struktúrákat illeti, vagy illeték struktúrákat, a jelenlegi Európai Bizottsági Javaslat szerintem nem arányos a hatékonyabb felügyelet, illetve értékelés szolgáltatások szempontjából az Európai Bizottság nem arról indul ki, hogy mennyi pénzre van szükség, hanem arról, hogy hogyan fogja beszedni ezt a pénzt, és az ő e, javaslata e, évről évre változhat, vagy ennek az alapja évről évre változhat, e, attól függően, hogy mennyi pénzre van szüksége, tehát az se világos, hogy a műszaki szolgálatok tarifáit hogyan alapítják meg. Az Európai Bizottság készített egy hatástanulmányt az illetékekkel kapcsolatban, és ez az, az kedvezmények, az előnyök értékelésével kapcsolatban is kétségeket vet fel. Én azt gondolom, hogy a tagállamoknak kötelező lenne a, a piacfelügyeletet a saját költségvetésükből finanszírozni, és a bizottságnak kellene biztosítani azt, hogy a feladatukat elvégzik a, a tagállamok, de megint csak ez egy nagy terület, ez az én véleményem, és várom a véleményeket. Ami a szankciókat illeti a non-compliance esetében, az Európai Bizottság javaslata szerint akár gépjárműként 30 ezer euróban is megállapíthatják a szankciót gépjárműnként, és ez, és ez az általános költségvetésbe kerülne. A jelentés, amit benyújtottam, az egy, egy célzottabb mechanizmust vetne fel. Az Európai Bizottságnak lehetőséget adna arra, hogy a tagállamokat arra, mm, tagállamoknak lehetővé tegye a szankciók kivetését. Tehát ahol a tagállamok úgy látják, hogy nincs megfelelés, ott ki kellene, hogy vessenek szankciókat. Ami pedig a büntetések beszedését illeti, ezt külön kellene választani a redress-től, illetve a fogyasztók védelmére vagy a környezetvédelemre szánt vagy elkülönített pénzektől azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha ez nem az általános költségvetésbe folyna be ez a pénz, hanem célzottan használnánk fel. Néha egy utolsó dolog a képjármű jóváhagyás érvényességgel kapcsolatban. Az eredeti Európai bizottság Javaslatban 5 év volt, én ezt 8 évre akartam növelni, ez inkább megfelel gépjárművek életciklusának, és emellett még egy, egy egyszerűsített megújítást vagy meghosszabbítást is belevettem a rendszerben, hogyha nem változott a modell. Ez nagyon fontos a multistage gépjárművek szempontjából. Ez az általános javaslatom, és a rövid bemutatója a, változások, a változtatásoknak. Tudom, hogy nem könnyű a téma. Ez az egyetlen olyan jogszabály, amelyben az Európai Parlament reagálhat a Volkswagen válságra. Én tudom, hogy hosszú viták lesznek erről, szerintem nagyon fontos, hogy működőképes rendszer legyen. Én nem akarok, nem állok szembe annak, hogy az Európai Bizottságnak nagyobb szerepet adjunk, szerintem adhatunk. Az a lényeg, hogy működjön a rendszer. Nincs azonban olyan rendszer most globális szinten, amelyik működik. Nincsen olyan modell, amely a Volkswagen-t megállította volna. A Volkswagen minden szabályt meg tudott kerülni, minden rendszer ki tudott játszani. Tehát meg kell, hogy változzon a rendszer, én, én Azt gondolom, hogy a javaslatok, amelyeket én benyújtottam, eh, remélhetőleg az árnyékjelentéstevők javaslataival együtt sikerül majd egy olyan rendszert kidolgoznunk, eh, amelyel kapcsolatban eh, a jövőbeni Volkswagen ügyeket, ügyleteket elkerülhetjük. A megfelelő típus jóváhagyásra is van szükség, amelyben a fogyasztók bíznak, és mindenki számára garantálja a biztonságot. Köszönöm szépen, visszaadom a szót az elnök úrnak, és várom a kollégák megjegyzéseit. Köszönöm szépen, Dalton kolléga. Lányok jelentéskevők kapnak szót. Iván Stefani először a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a eh, jelentéstevőnek, Dalton úrnak. Nem csak a jelentés eh, előkészítéséért, hanem azért is, hogy egy nagyon hasznos látogatást szervezett, a tesztelőket, civil szervezeteket, autógyártókat látogattuk meg, nagyon sok információt gyűjtöttünk az anyaghoz, és ezt használni fogjuk. Azt gondolom, hogy a Volkswagen botrány után ez a dokumentum különösen fontos, hiszen szeretnénk megerősíteni a bizalmat, illetve újból bizalmat szeretnénk teremteni a az európai polgárokban. A bizottsági javaslat jó irányba mutat, valóban változtatásra van szükségünk, illetve nagyon fontos, hogy ugyanazok a szabályok érvényesüljenek az e egész Európai Unióban. A fogyasztók számára és a, a tesztelő vállalkozások számára is. Fontos, hogy ezek a rendszerek jobban működjenek, a valós időben történő tesztekre szükség van. Az Európai Bizottság, mint a e, rendszer őrzője, fontos szerepet tölt be, és támogatjuk azt a, a fórumot, a, amely a legjobb gyakorlatok e, cserét e, hivatott biztosítani, illetve a típus jóváhagyó hatóságok legjobb gyakorlatainak cseréjét is hivatott a fórum biztosítani. A piacfelügyelet szintén nagyon fontos, ez még egyenlőre hiányos. Éppen ezért nagyon fontos ezt a felületi szerepet megerősíteni. Ami a büntetéseket illeti, a javaslatban meg szeretnénk eh, tartani ezeket, de természetesen készek vagyunk a kompromisszumra. Alapvetően azonban ebben a jogalkotási keretben kell, hogy ezt megtartsuk. Ami a gyártókat illeti, ők is különböző pontokat tesztelnek, tehát nagyon fontos lehetőséget teremteni arra, hogy a tesztelés jóváhagyását szabályozzuk, hiszen az Európai Unióban itt hiányosak a kapacitások, illetve nagyon nagy a verseny a piacon, éppen ezért fontos, hogy a gyártók továbbra is fontos, hogy tudjanak tesztelni, természetesen a tesztelő hatóságok felügyelete mellett. Azt gondolom, hogy ami egy szintén további fontos pont, azok a kis mennyiségben gyártott járművek, a KKV-k szerepe nagyon fontos az egész gazdaság számára mivel a költségvetésük korlátolt, nagyon fontos rugalmasabb megközelítést alkalmazni a kis és középvállalkozások tekintetében. Általában véve azt gondolom, hogy jó úton járunk, és nagyon fontos a határidőt tartani ebben az anyagban. Remélem, hogy sikerül egy jó javaslatot kidolgoznunk. Köszönöm. Grazie, Stefanic. Eh, Köszönöm szépen. a szocialisták jelentést többiek Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Dalton úr jelentését, illetve megjegyzéseit, azzal kapcsolatban, hogy mik a feladataink a jelenlegi típus jóváhagyási rendszerben. El szeretném mondani azt, hogy én nem értek önnel egyet csak néhány olyan módosítót találtam az ön jelentésében, amelyeket támogatni tudom. Következővel kezdeném. Nagyon fontos az, hogy biztosítani szeretnénk azt, hogy az adatokhoz eh, a piacfelügyeti hatóságok jobban hozzáférjenek, illetve mások is, annak biztosítása érdekében, hogy amikor típus jóváhagyásra kerül sor, akkor fontos tudni azt, hogy mi történik az autóban. Tehát én eh, egyetértek az ön 70-es módosításával, illetve üdvözlöm azokat az elgondolásokat, hogy az importőröknek eh, ugyanazok az elgondolásaik. Ez a 14-es, 15-ös cikkelyek. Nagyon nehéz más olyan módosítókat találnom a szövegében, amelyeket el tudok fogadni elfogadni. Ön a reform szükségességéről beszél, ezzel teljes mértékben egyetértek, de az én megoldás javaslatom teljes mértékben különbözik az önétől. Ön tulajdonképpen minden egyes olyan részt töröl a jelentéséből, amely egy jobb rendszer kialakítását célozza, ön csak a jelenlegi rendszert szeretné megtartani. Mi már láttuk azt, hogy ez nem elég. Ön és én is tagja vagyunk az EMISZ bizottságnak, és foglalkoztunk a Volkswagen botránnyal. A típus jóváhagyási jogalkotás nem csak ezzel kérdésre kell, hogy foglalkozzon. Azt gondolom, hogy tanulnunk kell az EMIS feltárásaiból is, és nem gondolom, hogy az önjelentése ezeket figyelembe veszi. Az elmúlt héten hétfőn találkoztunk az amerikai EPA képviselőivel, ők felelősek a típus jóváhagyásért és a piacfelügyeletért az USA-ban, és nagyon érdekes meghallgatni mindazt, hogy ők már mit végeztek el. Először is van áttekintésük az amerikai piacról, és folyamatosan e, tesztelnek, ellenőriznek számos alkalommal. Nagyon erőteljes a piacfelügyeleti rész az USA-ban, illetve igen magasak a büntetések, amely elriasztó, olyan esetben, hogyha valamelyik cég nem tesz eleget az előírásoknak. Illetve van egy világos céljuk is a rendszerrel kapcsolatban. Létezik a e, tiszta levegő törvény, Clean Air Act, tehát e, ez áll az egész rendszer mögött, lehet, hogy nekünk is hasonlókban kellene gondolkodnunk, egyenlő feltételekben, de nagyon fontos, hogy Európában is tiszta levegő legyen. Tehát az ön jelentése nem jó alapja a vitának. Én úgy érzem, hogy a bizottsági javaslat az, amely jó alapját képezheti a vitának, de még a bizottsági javaslatot is tovább kell javítani, megerősíteni, amikor az európai áttekintésről beszélünk, tanulnunk kell, és jobban kell teljesítenünk ha ezt nem tesszük meg, akkor a fogyasztók nem fognak eh, bízni bennünk, és nem lesz tiszta a levegő Európában. Tehát azt gondolom, hogy eh, figyelembe kell vennünk azt, hogy hogyan építünk fel egy olyan rendszert, ahol a piacfelügyelet jobb európai szinten, nagyon fontos biztosítani azt, hogy a gyártók megfeleljenek azoknak a kötelezettségeknek, amelyek rájuk hárulnak. Nem fogok elmerülni most azokban a módosítókban, amelyeket én nyújtok majd be, de azt gondolom, hogy egy olyan rendszerre van szükségünk, amely sokkal jobb jelen, jelenlegénél. Az, hogyha tagországoknak adunk felelősséget, ebben nem jó megközelítés, sokkal jobb, erőteljesebb rendszert kell kialakítanunk EU-s áttekintéssel, és ahhoz, hogy ezt finanszírozni tudjuk, fontos, hogy gondolkozzunk azon, hogy az Európai Unió Bizottságának javaslatát hogyan pontosít, folytatjuk tovább. Azt gondolom, hogy a finanszírozást meg tudjuk oldani. Nem szabad a gyártókra további terheket rónunk, de fontos, hogy azok az autók, amelyek az utakon vannak, tiszták és biztonságosak, illetve hogy Európában megvalósult az egyensúly, ez most nem elmondható. Tehát sajnálatos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az ön megközelítése nem megfelelő. Tehát fontos, hogy az európai elemet erősítsük meg ebben a folyamatban, nem azzal, hogy több EU szabályozást hozzunk, hanem azzal, hogy a fogyasztók megbízzanak a piacban. Örültem a néppárt megjegyzésének. Mi inkább hasonlóan gondolkodunk, és inkább a bizottsági javaslatot tartjuk a munka megfelelő alapjának. Tehát azt gondolom, hogy lehetőség lesz majd a, egy olyan javaslat kialakítására, amely tisztább levegőt, kevesebb bürokráciát és egyenlőbb feltételeket teremt, amelyben mindenki megbízhat. Ez jelenleg nincsen meg, a jövőben szükség lesz rá. Köszönöm szépen, Sárde Móze asszony! Karancova asszonyt a kollégája helyettesíti. Köszönöm szépen, miután meghallgattuk ezt a sok kritikát, nehéz most szót, a szót megragadni. A kollégámnak nagyon sok dolga van ma, éppen ezért meg kell, hogy mondjam el a véleményét, és nevében néhány fontos elemre hívjon fel a figyelmet. Természetesen ő is köszönetet szeretne mondani a jelentéstevőnek, a kitűnően előkészített Ez két nagyon jó technikai jellegű megbeszélésünk is volt. A Dieselgate feltárásokra reagálva a frakciónk azt kérte, hogy egy EU szintű felügyeleti rendszer alakuljon ki, amely az EU-s jogalkotások hatékonyan megvalósulását, eh, megvalósítása garantálja. A bizottsági javaslatnak vannak ilyen intézkedései, ezt üdvözöljük. Most arról kell beszélnünk, hogy az általános rendszert eh, hogyan kell megszervezni, a kompetenciákat szétosztani. Nagyon fontos, hogy a típus jóváhagyott eh, autók biztonságosak és teljes mértékben megfelelnek a szabályozásnak. Meg szeretnénk tudni azt, hogy további erőforrások, a pénzügyi és emberi erőforrásokra lesz, lesz szükség a bizottság javaslat megvalósításához. Hogyha bizottság javaslatról beszélünk, akkor um, um, javításra vonatkozó adatokat a független szolgáltatóknak is rendelkezésre kell bocsátani. Az új finanszírozási mechanizmus, amelyre a bizottság javaslatot tesz, fontos ezzel is foglalkoznunk. Számos egy problémát vet fel, ha megvalósításra kerül. Bizonyos érintettek úgy érzik, hogy egy ilyen típusú rendszer nem veszi figyelembe a tagországok között meglévő szolgálatokat, tehát erre a határokon átnyúló fizetés miatt szükség van. Meg szeretnénk kérdezni a bizottságot, hogy hogyan látják ezt a problémát. Súlyos aggájaink vannak a bizottsági javaslat kapcsán, ami az öt éven túli eh, validitást illeti, ez nagyon nehezen megvalósítható, anélkül, hogy a gyártókra további költségeket ne rónánk, illetve a eh, felügyeleti hatóságokra is. Meg szeretnénk kérdezni azt, hogy az öt éves határidőt hogyan számolta ki eh, a bizottság Jelentéstevő hozzáállása egy olyan lépés, amely a jövőben mutat, nagyon fontos a legjobb gyakorlatok cseréje, illetve példát vehetünk bizonyos kérdésekben az USA-ról. Utolsó pontra térnék még ki, Nagyon fontos lenne, mivel hasznos a fórum kompetenciáit eh, tisztázni, annak érdekében, hogy a tagországok közötti együttműködést, eh, illetve hatóságai közötti együttműködést javíthassuk. Ez a sikeres eh, megvalósításnak egyik alapja a keretrendelet esetében, és nem szeretnék bővebben szólni erről vita, ennyit szeretett volna hozzátenni a vitához. Allora, ehm, ci sarebbe per il gruppo della GUE... Köszönöm szépen. De Jong úr kellett volna, hogy beszéljen a frakció nevében, úgyhogy most Duron úr kap helyette szót. Monsieur Dalton, vous avez réussi un exp... Dalton úr, sikerült egy nagy erőfeszítés önnek ebben a jelentésben. Az Európai Bizottság javaslatát sikerült szinte szimpatikusá és forradalmivá tennie. Ez valóban óriási teljesítmény, hiszen olyan helyzetben vagyunk, ami kicsit paradox. Az a benyomásom, hogy ez a bizottság, amely általában a fogyasztókat kell, hogy védje, szépen lassan, de biztosan a jelentés olvasása nyomán arra lyukadtam ki, hogy átalakult az ipar képviselői érdekeinek a védőjévé. És ez problémás, mert az a helyzet, amiben ilyen pillanatban találjuk magunkat, olyan helyzet, amely az a WHO tanulmányai, illetve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség eredményei alapján közvetlenül vagy közvetetten az Európai Unióban korai haláleseteket okoz, mégpedig több mint 70 ezer ember esetében évente. És halálról beszélek, Krisztel a levegő minőségéről nagyon helyesen beszélt, de a levegő minőségek nem csak azt jelenti, hogy a futók nem tudnak vasárnap reggel kimenni, vagy a gyerekek már nem tudnak játszani az iskola udvarán, hanem halálesetekről is van szó, tehát ennél sokkal tovább kell menni, és ez az európai költségvetésre is jelentős hatással van. Tehát rendkívül súlyos helyzetről beszélünk. És én személyesen nagyon nem szeretem mindig a Volkswagen ö, botrányt hallgatni, nem szabad stigmatizálni, megbélyegezni egy gyártót. Ez egy általános az egész európai autóipart érintő botrány, a Peugeot, a franciákat, persze más kondíciók közepette, de ugyanúgy érinti, és ugyanúgy érinti a Fiatot Olaszországban, a Volkswagen Németországban. Tehát egy általános jelentőségről beszélünk, és nem egy szeméről, egy vállalatról, amely hibázott, és egy amúgy jó minőségű környezetet egy kicsit rontott volna. Nem, a környezet és az autóiparban uralkodó helyzet csalásokra épül több éve, és ez több tízezer ember életébe került csak Európában. Tehát nem elég azt mondani, hogy jó, legyen egy kicsit kevesebb bürokrácia Európában, egy kicsit majd javítjuk a helyzetet. Nem, nem erről van szó, nem ez a kihívás nagyságának megfelelő reakció, hanem óriási témákról beszélünk, nagyon nagy jelentőségű kérdésekről, amelyeket felelősséggel kell kezelni, ami pedig azt jelenti, hogy nem elég azt mondani, hogy ó, hát itt majd az USA-val ezt megoldjuk valahol, hanem egy kicsit nézzük meg azt, ami máshol működik, nálunk nem. Európában nem működött ez az, erre a rendszer, Amerikában pedig igen. Mondhatják azt, hogy az amerikai rendszer nem működik, de hát éppen az amerikai rendszer miatt sikerült felfedezni ezt a csalást, és éppen ezért van nálunk most meghallgatás és vizsgálat. És mindezek mögött ott van a foglalkoztatási helyzet Európában, ami ugyanakkor összekapcsolódik közvetlenül az ipar helyzetével. Tehát bizonyos autóipari vezetőknek a döntéséről van szó. Úgyhogy ezek a vezetők zsarolnak bennünket, mert azt mondják, hogy ú, ú, hát ha be kell tartani ezeket a szigorú szabályokat, akkor itt munkahelyeket fogunk elveszíteni. De igen, direkt vagy indirekt módon 15 év alatt 1 millió munkahely szűnt meg az autóiparban, de miért? Pont amiatt a dízel kérdés miatt, amivel senki nem akart foglalkozni. És hogy oldották meg? Hogy oldották meg a helyzeteket? Úgy, hogy, úgy, hogy ö, csaltak. Ez olyan, mintha a klímaváltozás ellen úgy küzdenénk, hogy összetapossuk a, a hőmérőket. Az előttem szólók nagyon semlegesen, nagyon konstruktívan beszéltek, és konstruktívabban, mint a jelentés szövege. Az állam kudarcot vallott, úgyhogy legyen őszintén az Európai Unió, és legyen felelősebb. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy több vagy kevés bürokrácia lesz, hanem azt jelenti, hogy válasszuk el, a, vágjuk el a köldögzsinort, ami összeköti az államokat az iparral. Ez skizofrén helyzet, amiben vagyunk dátonul, hogyan fogja azt mondani 4 millió munkanélkülnek Franciaországban, hogy most újabb gyárakat fogunk bezárni. De hát ez mindig megtörténik. Egymás után zárják be a gyárakat Franciaországban, Olaszországban és Angliában. is. hogyan lehetne azt mondani, hogy mondjuk a Renault és a Peugeot, egyébként a Renault-ban a francia állam 20%-ban részvényes. Milyen kapacitása van a francia államnak arra, hogy bármit ráerősítsen a a Renault-ra. Megoldhatatlan ez a probléma tagállami szinten. Mely az az egyetlen hely, az egyetlen ö, panel, amely tud szabadon beszélni például az autókonstruktőrökkel. Mi vagyunk azok. Európának kell ezt a funkciót, ezt a független funkciót betöltenie. Az, hogy ezt a küldök zsinót, ami az államot és az autóipart minden tagállamban összeköti, elvágja. Köszönöm, elnök úr, hogy öm, hagyott engem ilyen hosszan beszélni, mert nagyon szenvedélyesen érdekel engem ez a téma, és most cserébe nem fogok részes részletekbe menni a módosító javaslatokkal kapcsolatban, de vágjuk el a köteléket az állam és az autóipar között. A finanszírozás kérdése megoldásával el tudjuk érni a célunkat. Az államokat nem azzal tudjuk megkönnyíteni a helyzetüket, hogy a bürokráciát csökkentjük, nem, nem. Ami leginkább nem működik, az pont az, mert a konstruktőrök voltak azok, akik finanszírozták az, a teszteket, és ez így nem működik, nem működhet, és nem is működött évek óta. Úgyhogy most már több éve áll fenn ez a helyzet, amely nem működhet, úgyhogy egy kicsit vegyünk ki a tagállamok kezéből valamit. A nemzeti költségvetéseket ezáltal egy picit csökkentjük, ezt a költségvetést Európába csoportosítsuk át, ezt a kompetenciát és ezt az függetlenséget Európa tudja biztosítani ebből, és ez nem azt jelenti, hogy az autók engedélyeinek a meghosszabbítását kell most elérnünk. Nem erről van szó, hanem arról, hogy sok, ennél sokkal gyorsabban halad a technika egyébként is, hanem a fogyasztók védelmét kell meg erősíteni, az egészségvédelmét, és ezt egy független európai ellenőrző hatóság felállításával lehet megcsinálni, autonóm finanszírozási rendszerre, ami az államot és az autógyártókat is egyformán ö, ellenőrzi. Köszönöm. A következő felszól kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. az ipari mértékű csalások nagyon alásták a Volkswagen és más autógyártók, például a Fiat Chrysler hitelét is. Ezért aztán a típus jóváhagyási jogszabályainkat át kell alakítani, és az autó kibocsátásának a nyomon követésének a rendszerét is módosítani kell. Úgy, hogy nagyon nehéz legyen a cégeknek csalást elkövetni. De jelen pillanatban ez a javaslat nem ebbe az irányba halad, véleményünk szerint, mert a rendszerben lévő nagy hiányosságokat nem kezeli. Hogyha gyakorlati eredményt akarunk elérni, akkor két dologra kell összosítanunk. Az egyik a műszaki szolgáltatások függetlensége. A műszaki szolgálatok, amelyek a teszteket végzik, jelen pillanatban a típus jóváhagyás megadásakor nemzeti hatóságokként működnek, és gyakran kiszervezik a munkát, és ezek a külső műszaki szolgálatok viszont nagyon gyakran azzal a problémával állnak szemben, hogy az autógyártók a konstruktőrök cégeinek a, biz, a tulajdonos, az ő tulajdonosaik. Úgyhogy itt nagyon komoly érdekkonfliktus van. Sokkal helyesebb lenne, hogyha a műszaki szolgálatok azok a nemzeti típus jóváhagyó hatóságokhoz tartoznának, és a típus jóváhagyó hatóságok nem szerveznék ki ezt a feladatot. A tesztért való felelősséget csak így tudnák vállalni a hatóságok, de még ennél is többre van szükség, úgyhogy most jön a másik tényező. A harmadik országban, mint például Franciaországban, a maga az állam is profitot termel az ár az autók eladásából. Úgyhogy itt a jóváhagyó hatóság, hogyha kormányzati tulajdonban van, akkor ismételten csak azt mondhatjuk, hogy érdekkonfliktusra kerül sor. Például a Renault-ban 20-25%-os tulajdona van az államnak, hogyan tudnák független módon vizsgálni ezeknek az autóknak a kibocsátását, vagy műszaki tulajdonságait. Tehát mire van szükség? Egy külső, független testületre, amelynek az a célja, az a feladata, hogy független vizsgálatokat hajtson végre a már az utakon járó autókon. Ez nemzeti érdek is lenne, illetve ez egy megfelelőbb módja lenne a probléma megoldásának hiszen így tudnánk a megfelelő típus jóváhagyási standardokat végre elérni. Elnök, köszönöm szépen. Nem látom, hogy az ELNE frakció részéről itt lenne valaki, úgyhogy az egyéb feszok svábul. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr, nyilván nem most kell az egyes módosító javaslatokra eh, kitérni. Minden esetre köszönöm szépen Dalton úr jelentését, és hogyha ő azt mondja, hogy ő olyan rendszert szeretni, ami működik, ebben támogatjuk. Ez egyáltalán nem áll ellentmondásban azzal, amit az asszony mondott, teljesen világos, hogy a jelenlegi rendszer nem működik, ezért jobb rendszerre van szükség, és a mi munkánk az, hogy elérjük, hogy ez megvalósuljon. A meglévő keretben a világ nem fog egyik napra a másikra megváltozni. Én két dolgot látok, amit meg kell különböztetni. Pascal Durannak, Durán teljesen világosan utalt arra, hogy ebben az összefüggésben nem lehet egyszerűen műszaki szabályozásról beszélni, hanem arról is beszélnünk kell, <clears throat> hogy milyen hatása lehet ennek a szabályozásnak a gépjárműgyártásra. A közlekedés sosem lesz károsanyagmentes, ez nem titok. Most tiszta levegőről beszélni, meg a e, halálesetekről, persze erről nyilván ezzel kapcsolatban tenni e, kell valamit, e, de ezzel kapcsolatban, hogy lennénk alternatívánk, hogy szeretném, hogyha bizonyítaná valaki, hogy le, van valami alternatíva a jelenlegi helyzetre. Kevesebb károsanyag kibocsátás a közlekedésben. Hogy lehetne javítani a rendszert úgy Európában, hogy ezek az botrányok, amelyekre sor került Európában, ne kerüljen ezekre a jövőben sor. Ez a fő kérdés. Természetesen szeretnénk hatékonyabb rendszert, egy olyan rendszert, amelyben az Európai Bizottság semleges, hatékony közvetítő, de az Európai Bizottság minden feladatot átvehet-e, amit eddig a tagállamok végeztek, hát ebben nem vagyok biztos, ezt meg kell beszélnünk. Azt gondolom, hogy ez a botrány a nagyon sok kárt vetett fel, és nagyban károsította minden tagállami hatóságokat, mind az Európai Bizottságot. A legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan lehet a meglévő ellenőrzési hatóságokat a tagállamokban úgy felkészíteni, hogy ne kerülhessen sor ilyen visszaélésre a jövőben. Második dolog, ami hosszú távon Európában eh, felmerül, hogy hogyan tudunk eh, kevesebb károsanyagot kibocsátani. Eh, nos, ezeket a kérdéseket szerintem nem kell egymással össze egy kalap alá venni, mert nem egyformán érintett a két kérdés. Én azt gondolom, hogy a kezdetekben még eh, a konkrétan a botrány kirobbanása után még eléggé eh, felhevültek voltak a kedélyek, ezek most egy kicsit lecsillapodtak, és most nyugodtan kell megvizsgálni, hogy hogy lehet javítani a rendszert. Mindannyiunknak érdeke ez, a polgároknak, nekünk is, de ez az európai ipar érdekében is áll, hogy hitelesek legyünk. Úgyhogy mindenképpen tennünk kell valamit. Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen úrnak, Tónasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Daniel, ami engem aggaszt egy kicsit az ön jelentésében, az az, hogy az a benyomás alakul ki, hogy végeredményben végeredményben olyan benyomásom van, mintha a státuszkót akarná fenntartani, de mi nem ezt akarjuk, mi változást akarunk. Hallottuk Pascal Dura um, szenvedélyes beszédét, és Krisztel Sáldamóza érveit is. Minden frakció, melyik itt van, mindegyik tudja, hogy változásra van szükség. És uh, ehhez uh, javaslatokat kell benyújtanunk. Van itt az Európai Bizottság javaslata, amelyet nem gyengíteni kellene, hanem erősíteni. Én ezzel értek egyet. Természetesen nem csak a levegőről és az egészségügyről van szó, nem szabad, szabad ide, ideálisának sem lenni, nem fogunk nulla emisszióval közlekedni. Ahogy András is mondta, mindig lesznek kibocsátások, én nem vagyok idealista, de azért elég sok mindent tehetünk, és hogyha szeretnénk tenni valamit, vagy sokat, akkor számos pontot ki kell emelnünk a jelentéséből, de ön, ön is említette hogy az illetékességek, a felelősség és az illet, és a illetékek, a pénz különítésére van szükség. Az Európai Bizottság állítólag azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy ki, mennyibe kerül a rendszer, hanem hogy ki fog érte fizetni, ki a tagállamok, vagy a fogyasztók, vagy, a, vagy a, az ipar. Mindannyian tudjuk, hogy nincsen ingyen ebéd, Úgyhogy világosan döntést kell hozni. A legfontosabb kérdés az az, hogy ki lesz a felelős. Én több kompetenciát adnék az Európai Bizottságnak, nem kevesebbet. Én is tagja vagyok az EMISZ szakbizottságban, és, a, hall, és tudjuk, hogy a polgárok azt vetik, az Európai, egyáltalán az Európai Unió szemére vetik, hogy megtörtént ez a botrány, és tulajdonképpen nem egy gyártót emelnek ki, hanem az egész iparágat, és az Európai Uniótól várják a megoldást. Ki le, melyik legyen az a független szerv? Hát az Európai Bizottság. Nekik kell segítenünk abban, hogy felelős módon lépjenek fel, ehhez több illetékeseket kell adnunk a kezükbe. Nem tudom, hogy szükség van-e egy új ügynökségre, ha igen, akkor ezt létre kell hozni. 28 külön rendszer létezik az Európai Unióban, ezeket az Európai Bizottságnak kellene ellenőriznie. Ez fontos. Emellett azt szeretném, hogyha az európai, eh, hogyha ezzel a jelentéssel azt érnénk el, hogy az Európai Bizottságnak nagyobb és legyen a szava, fontosabb legyen a szava, mint most. Köszönöm szépen. Eh, eh, Tunónak most Poszpil úr következik. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel követtem a vitát, és azt mondhatom el, hogy hogy Dalton úr által elmondottak elég közel állnak hozzám. Sok mindennel egyetértek abból, amit mondott. Én ezt a témát a Cseh Köztársaságban különböző üléseken, találkozókon felvetettem, és az emberek gyakran azt kérték, hogy legyenek változások, de az ágazatot ne terheljük túl. Nos, mi a fogyasztók érdekeit védő szakbizottság vagyunk, a politikusoknak azonban e, egyensúlyt kell teremteniük a fogyasztók védelme és az ipar e, érdekei között, fenntartása között. Nem szabad semmit rákényszeríteni senkire, ami rossz lenne az iparnak. Emellett e, szakértőkkel is egyeztettem a gépjárműgyártásban, mi a cseh köztársaságban Dalton úr álláspontjával, egy álláspontjához közel állunk. Néhány megjegyzést tennék még az illetékek mechanizmusa, ez nagyon sok kritikát kapott, a jelentéstevő azonban kompromisszum kész, ha jól értettem. Ez az új típusú illeték struktúra, Ez visszatükrözi az általános hangulatot Európában. És attól félek, hogy ez az új illetékjavaslat bizonyos felháborodást kell, kelthet az a gépjármű iparban, mert úgy érezhetik, hogy túlságosan leterhelik őket. Itt most egy olyan kérdésről van szó, amiről nagyon sok vita folyt. A másik téma az arra vonatkozik, hogy öt évre koncentráljuk, vagy öt évre szűkítsük a, a, az engedélyezést. A jelentéstevő 8 évre hosszabbítaná ezt meg. Kérdezem, hogy meg lehetne -e ezt oldani valamilyen más módon. Például lehet, hogy bizonyos évszámra korlátozzuk az engedélyezést, de lehetne, hogy néhány év után egy follow-up rendszert indítunk be. Sokan azt gondolják, hogy ez lenne a megfelelő megoldás, úgyhogy a jelentéstevőtől kérdezem, hogy ezt figyelembe tudja venni ezt a javaslatot. Én laikusként követtem a vitát, de hadd hangsúlyozom, hogy ez a két téma újra és újra felmerült Csehországban. Ezek tehát azok a legfontosabb pontok, amelyeket említeni akartam. Világos, hogy reagálnunk kell a dízelbotrányra, De nem akarom, hogy az európai ipar kevésbé legyen versenyképes, mint korábban. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságból nincs itt senki. De, de egy dolgot szerettem volna kérdezni. Hány ö, éves típusú vágyásra kerül, vagy forgalomba helyezésre kerül sor Európában. A forgalomba helyezés 60%-a az Európai Unió országain kívül történik, illetve olyan országokban, és kérdezem, hogy az forgalomba hozatal hány százaléka kerül olyan országokban forgalomba, amelyeknek nincsen járműgyártásuk. Most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Megválaszolom a kérdését a statisztikával kapcsolatban mindjárt, de engedje meg, hogy a jelentés tervezettel és az eszmecserével kapcsolatban hát mondjuk néhány dolgot. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és azokat a módosításokat, illetve azokat a módosításokat, amelyek a javaslatot szigorítják, világosabbá és átláthatóbbá teszik. Ezeket nagyra értékelem. Mindezonáltal hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság aggasztónak tartja azokat a javaslatokat, módosító javaslatokat, amelyek az Európai Bizottság által benyújtott szöveg architektúráját ásnák alá. Hadd mondjam el, hogy néhány hónappal ezelőtt, amikor az Európai Bizottság benyújtott ezt a javaslatot, és első eszmecserre került sor, az volt a benyomásunk, hogy általános konszenzus van, egyez, megegyezés van ezzel a kapcsolatban, hogy a jelenlegi típus jóváhagyási rendszert meg kell változtatni. Túlságosan megengedő, nem eléggé átlátható, és nem eléggé hatékony. Azt gondoltuk, hogy ez alapján azt gondoltuk, hogy az Európai Bizottság által tett javaslatok felé megy a munka majd az Európai Parlamentben is. Azonban azok a javaslatok, amiket benyújtottak, ennek az ellenkező, az ezt, ezzel szemben lévő oldalra indulnak, vagy irányba indulnak, és ez hatalmas munkát jelent a bizottság számára világosra szerettem volna tenni, hogy azok a módosítások, változások, amelyeket javasolnak, ezek az rendszert nem akarják forradalmosítani. Mi szeretnénk megtartani a közmatosított rendszert, illetve a 28 tagállam felelősségét, de azt szeretnénk, hogyha a 28 tagállam úgy cselekedne, mintha egy hatóság lenne. Számos javaslatot benyújtottuk, az Európai Bizottságé a felügyeleti szerep, vagy a és a, a jelentés tervezet azonban e, ezt aláássa. Ez a szöveg nem csak arról szól, hogy változtassuk meg a szabályokat, hanem a paradigmaváltásról és megközelítésváltásról e, van itt szó, a bizottság részéről és az ipar részéről és Ez nem egyszerű feladat, ezt e, tudjuk, de nagyon komolyan kell ezt vennünk. És most pedig néhány javaslattal kapcsolatban, hadd mondjak néhány szót három vagy négy legfontosabb javaslatra szeretnék koncentrálni, ami a finanszírozást illeti. Vannak szabályok a piacfelügyelettel kapcsolatban, de tudjuk, hogy ezeket nem hagyják végre. A piacfelügyelet nem működik, és azt akarjuk, hogy a tagállamok vegyék komolyan ezt, a feladataikat és a piacfelügyeletet. Tudjuk, hogy a piacfelügyelet alulfinanszírozott dolog, és nyilván a tagállamoknak kell eldöntenie, hogy hogyan akarnak, hogyan akarják ezt finanszírozni. Valakinek ki kell fizetni ezt. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy akár meg lehet adóztatni, vagy illetéket kivetni a gépkocsi gyártókra, de minden esetre a lényeg az, hogy nem akarjuk, hogy összeomoljon a rendszer csak azért, mert nincs elég pénz. Ami a bizottsági felügyeleti szerepet illeti, ez is felvetett néhány megjegyzést. Azt hiszem, hogy itt egy hatalmas félreértés van az Európai Bizottság szerepével kapcsolatban, ami a piacfelügyeleti tevékenységet illeti. Nem azért vagyunk itt, hogy a tagállamokat helyettesítsük, leváltsuk. Más a feladatunk, más a célunk, Úgyhogy azt mondani, hogy összekeveredtek a szerepek, ez nem megfelelő. Az Európai Bizottság feladata az, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok végezzék el a feladatukat, nem pedig a tagállamok e- helyett végzi el a feladatot. Ami a visszahívásokat, visszahívás és védintézkedéseket illeti, a jelentéstervezet lehetetlenné teszi a, tagállam, a bizottság számára, hogy európai szinten lépjen fel, amikor nonkonformitás, tehát a szabályok meg nem, be nem tartására kerül sor. Miért? Azért, mert ma vannak olyan tagállamok, amelyek mindenféle, minden különböző módon hívják vissza a gépjárműveket. Nagyon különböző okok vannak, és különböző módszerek vannak. Most itt az európai szintű visszahívást akarjuk lehetővé tenni, az jelentés tervezet azonban ezt el akarja lehetetleníteni. Hogyha elfogadják ezt a jelentéstervezetet, akkor ugyanabban a helyzetben leszünk évek után, évek múlva is, mint most vagyunk. Nem hiszem, hogy ez a cél. Röviden, ami a típus jóváhagyás érvényességét illeti, megértjük, hogy az 5 vagy 8 évről vita folyik, amit azonban nem akarunk, az az, hogy az a munka, hogy, hogy csak dok, ö, ö, papírmunka munkából álljon a típus jóváhagyás, illetve az érvényesség meghosszabbítása. A jelenlegi helyzetet hosszabbítanánk ezzel meg. Alap vetően elfelejtettem elmondani, hogy a típusjóváhagyás érvényességgel kapcsolatban a típusjóváhagyási hatóságoknak van lehetőségük visszavonni a típusjóváhagyást nonkonformitás esetében. Az EPA-ről beszéltünk, az EPA-nek miért sikerült megállapodni a Volkswagen-nel? Azért, mert azzal fenyegetőzött, hogy nem fogja meghosszabbítani a típusú típusjóváhagyást, hogy visszavonja ezt. Ezek a legfontosabb aggodalmak, ez nem minden aggodalom, persze aggasztanak minket a fórum kérdései, a szabályok, a, a büntetések, szankciók kérdései, de nagyon fontos, hogy egyetértsünk, nem csak általánosságban az arról, hogy reformra szükség van, hanem konszenzus kellene eh, elérnünk azzal kapcsolatban, hogy ezeket a reformokat hogyan hajtjuk végre. Mert valóban a jelenlegi helyzet teljes megváltoztatásáról van szükség, és az Európai Bizottság szeretne együttműködni az Európai Parlamentnek be, tel ennek a célnak a megvalósításában. A jelentéstevő szeretne még röviden szót kérni? Köszönöm, elnök úr. Mindig jó, hogyha nagyon élénk a vita, különböző nézetekkel. Ez a mi munkánk itt. Örülök annak, hogy ilyen élénk volt a vita, van néhány megjegyzése mindarra reagálva, ami elhangzon. Először is Sáda Mozasszony jelentését reagálva, mi szerint alig értünk együtt valamiben. Azt gondolom, hogy uh, amiben egyetértünk, az az, hogy az autók legyenek tiszták, biztonságosak. Ez a legfőbb cél. A kérdés az az, hogy ezt hogyan érjük el. Először is látnunk kell azt, hogy az EU-s áttekintés az pont az, amire én javaslatot tettem, hogyha megnézzük javaslat részleteit, akkor én megerősítem ezt a fórumot. Sokkal jobban, mint eh, korábban. A második eh, elem a piacfelügyelet. Én szívesen eh, megvizsgálom ezt a pontot még tovább, viszont a bizottsági javaslat kapcsán vannak agályom, őszinte leszek, ami piacfelügyeletet illetén nagyon homályos a bizottsági javaslat, nem világos. Megnézzük azt, hogy ezt hogyan tudjuk finanszírozni. Ez a tagországokat alás bármiben is, hiszen ugyanazokat fogják megbízni a munkával. Én szívesen megvizsgálom a piacfelügyeleti részt, és a bizottságnak több szerepet szánhatunk, viszont ez fontos, hogy a nemzeti piacfelügyeleti szabályozásokkal összhangban álljon hiszen ez vezet el oda, ahol a problémánk vannak. És azt gondolom, hogy jelenleg ugye a típus jóváhagyás kölcsönös elismerésen alapszik. Hogyha nem bízunk meg ezekben a nemzeti rendszerekben, akkor nem bízunk meg a, a típus jóváhagyásban. Ha nincsen kölcsönös elismerés, akkor a jelenleg rendszer nem működik. Tehát arról van akkor szó, hogy nem bízunk meg a nemzeti hatóságokban, ha is nem bízunk meg bennük, úgy tűnik, hogy a bizottság sem szeretne más rendszert bevezetni. Mondok egy példát. Sokan említették az USA rendszerét, nek részlete legyünk világosak. Az USA-ban nincsen típus jóváhagyás, hiszen van egy ügynökségük. Ha az USA-ban autót akar értékesíteni, akkor látunk, látunk kell azt, hogy ez egy önjóváhagyó rendszer. um, először is egy USA belül rendszerrel a FAO és botrányt nem lehet megakadályozni. Tehát itt egy magán civil szervezet volt az, aki fényt derített a Volkswagen-es botrányra. Nem gondolom, hogy az EU-ban egy ügynökség típusú rendszert tudnánk megvalósítani, amely kiadná jóváhagyásokat, típus jóváhagyást, ez nem megfelelő megoldás, nem járható út Európában. Ami még egyszer piacfelügyeletet illeti, illetve finanszírozást illetően ennek európai vetületét. Azt gondolom, hogy a bizottság javaslata megöli a piacot és a technikai szervezeteket, tehát ezzel sokkal hatékonytalanabbak lesznek a technikai rendszerek. Ezzel pedig a fogyasztók fizetik meg úgymond a botrány, a fav és botránynak az árát is. Tehát, hogyha ezt megengedjük, hogy megtegyék a fogyasztókkal, egy nagy multi cég úgymond mindannyiukat becsapott, és akkor az áldozatokat még jobban büntetjük azzal, hogy egy plusz díjat szabunk meg a típus jóváhagyáshoz. Ez elfogadhatatlan. 10, euró, 10 eurós rendszert is néhányan beszeretnének vezetni, a rendszer finanszírozása ez összesen 60 tesztre ad lehetőséget évenként, országonként, tehát, hogyha az adófizetőkre rójuk ezeket a költségeket, akkor ennél jóval magasabb árat kell megszabni hozzám. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok vitát kell mindenről folytatnunk, de eh, ne tévesszük el a célt, ami célt, ami típusú vágyási rendszert életi, ez nem támogatja a dízelrendszert, És ez egy másik típusú teszt volna, mint annak idején a Volkswagen körül. A bizottságos, bizottság szerepét tekintve, a bizottság is csődöt mondott, nem szólították meg a megfelelő kérdéseket. Tehát a bizottságtól azt várjuk-e valóban, hogy megtámadja, megtámadja ezt az iparágat? Mint annak idején a növekedési paktum idején? hiszen ezzel érdekellentét merülhet fel. Tehát itt nincs mindenre megoldás egyben. Én nyitott vagyok a vitákra, szívesen veszek részt a kompromisszum kidolgozásban, és egy olyan kompromisszumot szeretnék kialakítani, amivel mindenki egyet tud érteni. Fontosak, hogy az autók biztonságosak, tiszták legyenek, de fontos, hogy energiakereteken belül legyen működőképes a rendszerünk. Parlamentként nem fogunk, fogjuk sikerre vinni a dolgot, hogyha meg akarjuk változtatni a keretet, hiszen erre sem a tanácsban, sem a bizottságban nincsen hajlandóság. Köszönöm szépen, Dalton képviselő. A következő pontot eh, elhalasztottuk a következő ülésre, ezzel lezárom a mai ülést. A következő szakbizottsági ülése október 10-én, 11-én kerül sor. Mindenki köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét!